Kedves kollégák, muszáj elkezdjünk. Nagyon szomorú vagyok, hogy kollégáink még nincsenek itt, de a legfontosabb frakció koordinátorai, a legfontosabb személyek, Kauer Gephardt és Lutovic urak itt vannak, a bizottság itt van. Úgyhogy el is kezdhetjük a munkát. A cseh elnökség révén, ha lehet, csere váltanék. Tehát tisztelt miniszter úr, üdv, kereskedelmi és iparügyi miniszter úr, üdvözöljük Önt. Ön korábban közlekedési miniszter is volt, bemutatnám ezen kívül Zajcsek urat, aki az állam, a Köztársaság állandó képviseleti nevében van itt. Ő tulajdonképpen a kapcsolattartó a bizottság hatáskörével tartozó kérdésében, és Manekova asszony az állandó képviseletről is itt van velünk. Kezdjük azzal, hogy a bevezető megjegyzéseket a miniszter úr elmondja. Három és fél hónap áll a rendelkezésünk erre, hogy az összes jelentést megtárgyaljunk, prioritásokat kell meghatároznunk. Azokra a kérdésekre kell összpontosítanunk, ahol a tárgyalásokat le tudjuk zárni. Tárgyaltam a miniszter úrral arról, hogy milyen lehetséges munkarenddel rendet állíthatnánk össze, és hogy hogyan lehetne minél hamarabb kell befejeznünk így bizonyos területeken a munkát. Miniszter úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, képviselő urak, képviselő asszonyok. Hadd kezdjem azzal, hogy eh, elmondjam, milyen nagyon örülök annak, hogy eh, ma elmondhatom önöknek a cselnökség, beszámolatok a cselnökség prioritásairól, belső piac, eh, fogyasztóvédelem területén. Az előző elnökség munkáját mindenképpen folytatni kívánjuk. Az elnökségi trojka együttműködése Franciaország, Csehország, a hármas részéről a kettő együttműködése eddig is jó volt. 18 havi programunk van, és ezen belül szerepelnek a cseh elnökség prioritásai. Mindenképpen hatékonyan kívánunk eljárni. Tudatában vagyunk természetesen annak, hogy az Európai Parlament mandátuma hamarosan lejár, és ezzel együtt tudunk hatékonyak lenni, hogyha megfelelően kihasználjuk az előttünk álló időt. Az elnökség prioritásait talán a 3E képviseli. Economy, mint gazdaság, energia és a Európa a világban. Ezt tavaly így hallottuk. A cselnökség címszava Európa határok nélkül. Biztos vagyok abban, hogy a meglévő határok, korlátok megszüntethetők a Czech Köztársaság elnökségét nagyon nehéz időszakban kezdte meg. Nagyon nagy munkát kell tenni azért, hogy ne csak a tagállamokkal előtt álló gazdasági problémákat, de az egész világ gazdasági problémáival megküzdjünk a gazdasági tervünket így kell összeállítanunk. Ezért vannak például különböző lépések a strukturális alapokból való pénzlehívás gyorsított menete és a KKV-k felgyorsított támogatása az Európai Beruházási Bankból. Ezek azok az innovációk, amit a KKV törvény alapján szeretnénk bevezetni. A rövidtávú stratégia a közép- és hosszú távú célnak, intézkedéseknek kell, hogy megfeleljen. Az önök bizottsága, a belsőpiac és fogyasztóvédelem jelentős mértékben hozzájárulhat az administratív terhek csökkentéséhez, ehhez azonban együtt kell működnünk. Meg vagyok végül győződve arról, hogy az egyik előfeltétele annak, hogy a gazdasági válságot sikeresen tudjuk magunk mögött, a belső piac sikeres hatékony működése lesz, és a cseh elnökség éppen ezért a belső piaci alapelveket a vonatkozó tagállamokra vonatkozó szabályok érvényesítését fogja zászlajára tűzni, nem csak a jó időkben kell, hanem a rossz időkben is ezekhez ragaszkodnunk. Európa Valóban korlátok nélkül nem az az Európa, amely szabályok nélkül működik. Egészséges, versenyképes környezetre és azonos lehetőségekre van szükség mindenki számára. A korlátok nélküli Európa soha nem volt ennyire fontos előfeltétele a globális versenyképes gazdaság kialakításának. Európa közös értékek gondolatára épül, a legfontosabb nyilvánvalóan a szabadság gondolata. De a szabadságnak gazdasági dimenziója is van. A piac szabadsága, a mások, más szereplőkkel a tehetségek összemérése, az azonos lehetőségek, hogy a megfelelő területeket kiválasztassa az ember magának. Legfontosabb prioritásunk éppen ezért a szolgáltatások szabad mozgása. Hangsúlyoznunk kell, hogy időben, helyesen és egységesen kell a szolgáltató irányelvet átültetni. Nagy örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy a vonatkozó átültetési törvényeket a kormány két héttel ezelőtt jóváhagyta és a parlament elé terjesztette. Ez az első olyan alkalom, hogy a kormány jóvá hagyott egy átültetési törvényt, és meg kell, hogy mondjam, nem volt könnyű feladat. Az átültetésre vonatkozó törvény több több különböző jogszabályt tartalmaz az élet különböző területeire vonatkozóan, és hogyha a szolgáltató irányelv határidejét tartani szeretnénk, akkor egész Európában most azonnal el kell kezdenünk dolgozni. A szolgáltatások szabad mozgása nagyon közel áll szívünkhöz. Két hét múlva egy konferenciát is szervezünk a belső piacon működő szolgáltatásokról. Nagyon örülnénk, hogyha a bizottságunk, bizottságuk több tagja részt venne a e konferencián. a belső piac korlátairól a márciusi magas szintű EU bővítés 5 év múltán című konferencián is napirendre kerül. Ezt Topolnyek Baró, ö, miniszter úr, Barózó és Alumnia elnök, illetve biztos urak védnöksége alatt megrendezésre kerülő konferencia. A következő elemünk a termékek szabad áramlása. Szeretnék köszönetet mondani bizottságuknak, az előadónak, munkatársaiknak, hogy kiváló munkát végettek, a, végeztek a védelmi csomag megtárgyalása során. Az első olvasatban megszületett megállapodás lényeges sikernek és előrelépésnek tekinthető. A cseh elnökség továbbra is mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a termelők számára az egyszerűbb piaci hozzáfér, megjelenési lehetőségeket. A vonatkozó jogszabály több termékre kell, hogy kiterjedjen, kezdve az építőipari termékektől, a kozmetikai termékeken át a adott esetben a növényvédőszerekig a KKV-k munkáját mindenképpen segíteni kell, és biztosítani kell az építőipari termékek szabad mozgását a közösségen belül. Hasonló figyelmet fordítunk az európai autóipar versenyképességéhez, hiszen ez is elérhető, ha egyszerűsítjük a jogszabályokat. A cseh elnökség egyszerűsíteni kívánja a vállalkozási szabályokat, és jobb szabályozás, az tehát az, amely E, amelyen elsősorban csökkenteni kívánjuk a, a vállalatok administratív terheit. Régi kötelezettségünk már az administratív terhek csökkentése, azon terheki, amelyet a vállalatok az európai jogszabályok miatt éreznek. 25 a szeretnénk a terheket 2012-ig csökkenteni. A cseh, korsz, a cseh elnökség 2010-re ebből jelentős arányt szeretne letudni. Saját tapasztalatom alapján meg kell, hogy mondjam, a legnehezebb munka volt ezt elfogadtatni. Rengeteg részletről kell gondoskodni, teljes elkötelezettséget igényel, türelmet, ez a munka, és nem könnyen szerez ezzel a munkával politikus könnyen jó pontokat. És sikerre hosszú távon csak folyamatos munkával lehet számolni, következetes munkával, nem pedig csak néha-néha belekapva. Ez az oka annak, hogy a cseh elnökség messze menően hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az administratív terheket csökkentsük, hiszen ez minden elnökség fontos feladata. Enélkül nem leszünk képesek célba érni. Különösen akkor fontos az administratív terhek csökkentése, mint a válságokkal terhelt időszakokban, mint a mostani időszak és elsősorban a kis és közepes vállalatoknak fontos ez, hiszen az ő administratív költsége az általános költségeknek jelentős részét teszi ki. Nem csak, hogy a meglévő jogszabályokra kell e munka során figyelnünk, akkor, amikor ugye az administratív terheket csökkenteni akarjuk, hanem az administratív terhek csökkentése során minden új jogszabály elfogadásánál ragaszkodni kell ahhoz az elvünkhöz, hogy az administratív terheket minden egyes bizottsági javaslat esetében csökkentsük. Nézzük a kis és közepes vállalatokat. A következő hat hónap során olyan intézkedésre szeretnénk központosítani, amelyek az európai kis és közepes vállalkozások akciótervéből származik. Reméljük, hogy lényegesen előre fogunk tudni lépni az európai magánvállalatok alap szabályzatának megfogalmazásában, a tervezetben, és a fizetési irányelv elfogadásában is, amelyet az Európai Bizottság tudomásunk szerint februárban fog kiadni. A jelenlegi gazdasági helyzet alapján nagyon fontos, hogy a KKV-k megfelelő alapokhoz jussanak hozzá, kedvező vállalkozói tőke garanciával, azért, hogy ne kelljen újra meg újra a beruházásaikat csökkenteni. Eddig alapvetően a vállalkozásokról, vállalkozókról beszéltem. Természetesen ők mozgatják alapvetően a gazdaságot. A, a cseh KKV szövetség elnöke, ezt csak támogatni tudom. A vállalkozások, a vállalkozók azonban a fogyasztók, ügyfelek nélkül semmire sem jutnak éppen, ezért az is nagyon fontos, hogy megfelelően figyeljünk a jól működő belső piac során a fogyasztókra is. Nézzük, arra az irányelvre gondolok ezzel kapcsolatban, amely a fogyasztóvédelmet tűzte ki célul. meg kell szüntetni a korlátokat, egyszerűsíteni a jelenlegi jogszabályokat, aktualizálni kell a meglévő vonatkozó törvényeket a jelenlegi feltételekhez igazítani. Természetesen a javaslatra vonatkozó tárgyalásokat minél messzebb szeretnénk vinni, tehát minél előrébb szeretnénk velünk jutni, a biztosokkal tárgyalunk. Azonban legyünk reálisak, teljesen mindegy, hogy mennyire szeretnénk sikeresnek lenni, tudnunk kell, hogy az elnökségi periódus nem hosszú, sőt rövid. Nehéz ez alatt nagy sikert elérni, eredményeket, sőt, ez ráadásul egy igen ellenmondásos javaslat is, a különböző tagállamok különböző érdekeket kívánnak érvényesíteni a fogyasztók érdekeinek védelme során, különösen ami a teljes harmonizációt illeti. A tagállamok nem tudják majd azokat a rendelkezéseket megtartani, amely nagyobb védelmet biztosít. Másrészt igen nehezen elképzelhető az is, hogy az irányelv maximális védettséget biztosítana, úgy, ahogy azt néhány tagállam jelenleg szeretné, illetve gyakorolja. Nyilvánvaló, hogy akkor, amikor előről a javaslatról majd nemzeti szinten folynak a tárgyalások, rengeteg probléma, rengeteg ellenvetés merül fel. Annak is tudatában kell azonban lennünk, hogy pozitív szempontjai is vannak a javaslatnak. Megpróbálja a korlátokat a belső piacokon megszüntetni, és olyan feltételeket teremteni, amely fogyasztók és vállalkozók számára egyaránt erőnyös. Reméljük, hogy mindenki számára kiegyensúlyozott szöveget sikerül majd elfogadnunk azonban eredményként. Jelenleg olyan anyagokat is előkészítünk a miniszterek számára, amelyet majd a tanács ülésen, a versenyképességi tanács májusi ülésén fogunk megtárgyalni. Reméljük, hogy ott is jelentős előrelépést tudunk majd elkönyvelni. A jogok érvényesíthetősége nagyon fontos a belső piac működésében és a fogyasztók védelmében, ezért nagyon alaposan nyomon követjük a gyakorlatokat a munkánkban, is figyelünk az úgynevezett kollektív fogyasztói kompenzációra, kártérítésre a múlt novemberben erre vonatkozó bizottsági dokumentum került kiadásra, óriási tárgyalások, vita indult el, valóban nagy szükség van arra, hogy egységes európai kollektív kárpótlási rendszert vezessünk be. A zöld könyv bizonyára nagyon sokat segít a meglévő eszközök ilyen célú alkalmazásával, de hát meg kell még várnunk a következtetéseket, amit a konzultációs folyamat eredményeképpen fogunk megfogalmazni. Természetesen a versenyképességi tanács is meg kell, hogy ezt májusban még tárgyalja. Jelentős mértékben támogatjuk a belső piac nyomon követését, ellenőrzését, mind a fogyasztók, mind a, vála- a vállalkozók értelkében. Két javaslatot szeretnék végül még megemlíteni, amely az önök bizottságának munkájával is kapcsolatos. Az egyik a telekommunikáció területe. A telekommunikáció területén célkitűzésünk és prioritás, és az ITRE bizottságban ezt ma délelőtt már megbeszéltük, hogy az úgynevezett telekommunikációs csomagot megtárgyaljuk. Természetesen itt folytatjuk a francia elnökség munkáját. A francia elnökség igen ambíciós célokat tűzött ki. A miniszterek tanácsa múlt ősszel egyhangulag jóvá hagyta és elfogadta a tanács által javasolt verziót, de tudatában vagyunk a, annak, hogy eltérő vélemények vannak a parlamentnek, tanácsnak és a bizottságnak eltérő a véleménye. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de reméljük, hogy a telekommunikációs csomag ennek ellenére elfogadásra kerülhet a júniusi miniszterek ülésén. Három hónap van csak addig, úgyhogy meg kell próbálnunk kompromisszumos szöveget addig megfogalmazni. Annak ellenére, hogy minden érdekelt fél célja a megoldás, csak akkor leszünk ebben sikeresek, hogyha minden fél valóban kész arra, hogy engedményt tegyen, és a jelenlegi tárgyalási álláspontjából kicsit visszább lépjen. Nagyon fontosnak tartjuk ezen kívül, hogy a személyi tulajdonnal kapcsolatos és a magánszféra jogait is érvényesítsük a különböző jogszabályokban. Az utolsó terület pedig, illetve a második tulajdonképpen, amit a végén szerettem volna megemlíteni, a telekommunikációs gyakorlatok közepete a roaming szolgáltatások, a vonatkozó szabályozások. Nyilvánvaló, hogy mi, a cseh köztársaság, azon kevés tagállam közé tartozunk, amelyek mindig is kétségüknek adtak hangot azzal kapcsolatban, ami a roaming szolgáltatások szabályozhatóságát illette. De hát szinte magunkra maradtunk, talán Olaszországgal csak, közösen ezzel. De hát nyilvánvalóan tiszteletben tartjuk a jelenlegi felállást, a helyzetet, és reméljük, hogy további tárgyalásokat folytathatunk, amelyek majd közelebb hozzák a bizottság és a tanács által beterjesztett javaslatokat. Hasonlóak ugyanezek a javaslatok, és biztos lesz mód arra, hogy a parlament álláspontjához is közelebb hozzuk. Reméljük azt, hogy már első olvasatban elfogadjuk a dokumentumot, aminek eredményeképpen a tanács, a telekommunikációs tanács júniusi ülésén elfogadhatja a csomagot. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy érzik, hogy mi a fontos számunkra a belső piacsal kapcsolatban, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban az elnökségünk nem könnyű időszakban kezdte meg munkáját, mint már említettem. Több gazdasági problémával szembesültünk, és a parlament mandátuma is hamarosan lejár, ami az elnökség munkáját még lerö- inkább lerövidíti. Mégis remélem, hogy az elnökségünk végére valóban azt mondhatjuk, hogy előrébb léptünk a terveknek megfelelően. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy a belső piac mindkét részéről beszélt, tehát a fogyasztókról és a vállalkozókról egy, és vállalatokról egyaránt. Vannak olyan kormányok, amelyek a fogyasztók szerepét, a fogyasztók védelmét alulbecsli. Szeretném kiemelni, hogy a cseh köztársaságnak valóban sikerült a hibás törvényeket átvizsgálnia, és a szolgáltatási irányelvet átöltettük, úgyhogy más országokhoz képest viszonylag jól állunk ezen a területen. Azok, akik jövő év végén is itt ülnek, majd azok megítélhetik majd, hogy menny, milyen a szolgáltató irányelv végrehajtása. Most szeretném a miniszter urat a március 16-i Brüsszelben tartandó fogyasztók napjára meghívni. Kuneva asszony és elnökünk McCarthy úr lesznek itt hivatalos nagyon fontos nap lesz ez az európai fogyasztókhoz. Nagyon fontos, hogy külön szóljunk. Miniszter úr hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a tagállamok teljesítsék vállalt kötelezettségeiket. És a termékek piacra vitele során az alkalmazott normákat a bizonyos szakbizottságok munkája alapján is sikerült szigorítani, például az ázsiai termékekkel kapcsolatban. Erre majd vissza fogunk térni. Most pedig szeretném a koordinátorokat megkérni, hogy a politikai frakciók nevében kommentálják a cseh elnökség prioritásait. Az első Malcolm Halburn, az EPP. Um, Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm a miniszter urat itt a körünkben, és üdvözlöm Anna Rojtova kolléganőt is, örülök neki, hogy ő elnökli a mai ülés, sajnáljuk azonban, hogy McCarthy azt, hogy nem tudott eljönni, de hát jó önt itt látni a pódiumon. Örülök annak is, hogy felsorolta ambícióit, illetve a belső piaci vonatkozásokat. Ebben a szakbizottságban már nagy figyelmet szántunk ezeknek a kérdéseknek, de ugye ön egyértelműen úgy érzi, hogy további lépésekre van szükség. Ahogyan Anna is elmondta, nagyon, nagyon fontos lépéseket tettünk már, a belső piacot, illetve a fogyasztóvédelmet együtt kívánjuk fellendíteni. Azt akarjuk, hogy tájékozottak legyenek a fogyasztók, és határozott jogaikat kiaknázzák, kihasználják a belső piac lehetőségeit. Itt érdekes projektekkel van dolgunk, ön is említést tette erre. Ebben a kontextusban tenném fel a kérdésemet, amely a fogyasztó védelmi irányelvvel kapcsolatos, erről beszéltünk ma délelőtt. A szakbizottság véleménye az, hogy nem lesz időnk arra, hogy a cseh elnökség alatt végigvigyük az első olvasatot, azonban hatalmas lépéseket tehetünk a legfontosabb stratégiai kérdések felderítésében lehetőleg bizonyos megállapodásokra jutunk, amely lehetővé teszi majd a következő elnökség számára, hogy tovább vigye ezt a nagyon fontos dossziót. Még egy-két megjegyzésem lenne. Ez a távközlési telekommunikációs csomag, ugye erre ön is utalt bevezetőjében, koordinátorként, illetve jelentéstevőként szólok ebben a témában. Ugye borús meglátásai vannak ezzel kapcsolatban. Nos, azt hiszem, hogy a parlament egyértelművé tette, hogy mindenképpen a cselnökség alatt megállapodásra szeretne jutni ebben a kérdésben. Múlt héten, pénteken egy listát állítottunk össze, és elküldtük az elnökségnek, ez a prioritásainkat tartalmazza, illetve a feladatainkat ütemterv szerint. Ezért egy kicsit megijesztett az, hogy júniusban kívánják ezt jóvá hagyni, hiszen mi áprilisban szeretnénk erről szavazni, méghozzá egy második olvasatban. Nem szeretnénk júniusig várni ezzel a kérdéssel, úgyhogy erre mindenképpen fölhívnám a figyelmét. Ez azt hiszem, hogy nagyon sok erőfeszítést igényel majd. Március 17-én lesz egy ezzel kapcsolatos tanácsülés, és ez rendkívül fontosnak tartom. Szeretném hangsúlyozni, azt is, hogy véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy arra az ülésre meghívja a jelentéstevőket, illetve az árnyéki jelentéstevőket, hiszen minisztériumi szinten, miniszteri szinten a legfontosabb kritikus kérdéseket esetleg meg tudjuk oldani. Tehát reméljük, hogy segíthetünk ebben. Ez lenne az üzenetem, hogyha osztja ön is a véleményünket, és azon van, hogy áprilisban második olvasaton megállapodás szülessen, akkor mi mindenképpen megteszünk minden tőlünk telhetőt, azonban számítunk az ön támogatására. A roamingról beszéltünk, illetve beszélünk még majd ma délután is. Ugye sok a képviselőnek van fenntartása, hogy túlságosan merev a rendszer, illetve túlszabályozásnak vagyunk tanulni egy nagyon gyorsan fejlődő piacon. Azt hiszem, hogy a plafon meghatározására vonatkozó erőfeszítések mindenképpen érintik a fogyasztókat, és ennek is hatása lesz majd a piacra. Szeretnénk a versenyt fellendíteni, de nem szeretnénk hosszú távú kontrollra vonatkozó precedens teremteni az Európai Bizottságnál. Nem tudom, hogy ön egyetérte velem ebben, de nem szeretnénk, hogyha a mobil távközlés egy másik közös agrárpolitika lenne, és hogyha az SMS-re, illetve az adatokra és a nemzetközi roamingra is kiterjed majd a bizottság erőfeszítése, akkor lehet, hogy ez túlságosan széles körül lesz. Tehát itt oda kell figyelnünk erre a kérdésre, és nem elegendő az, hogy egyszerűen rábólincsunk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lépéseket kell hoznunk az átláthatóság területén, méghozzá közösen kell hoznunk ezeket a lépéseket, illetve kíváncsi vagyok arra is, hogy önnek mi a véleménye ezekről a kérdésekről. Lehet, hogy itt a józan észre kell hallgatni, illetve óvatosnak kell lenni ebben a nagyon fontos dossziében. Azt hiszem, hogy a kollégáim rá fognak kérdezni majd még további témákra, mint például a szolgáltatási irányelvre. Üdvözlöm itt ö, köreinkben, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, és hosszú kihatású. Evelyn Gebhardt on behalf... Elnök, köszönöm szépen. Evelyn Gebhardt asszony, a szó mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eh, miniszter úr idejött, eh, időt szakított rá, és elmondja nekünk a prioritásokat. A fogyasztóvédelemről tájékoztasson minket. Valóban már a múltból is látszik, hogy mennyire fontos, mennyire helyes az, hogyha találkozunk az irá, a szolgató, szolgáltató irányelv is megmutatta ezt, nem csak a parlamenttel, hanem a miniszterek tanácsával való együttműködés is hozzásegített ahhoz, hogy észszerű megoldásra jutottunk. Olyanra, amely nem csak a gazdaságot, hanem a munkavállalói jogokat is előtérbe helyezte, és ez is fontos. Egy alapkérdésem van. Sokat foglalkoztat ez engem, elsősorban azért, azóta, hogy Václav Klaus cikkét egy nagy német újságban olvastam a munkavállalók védelmének értékéről, amely korlát az európai belső piacon, ez sokkol. Megmondom őszintén, kérdésem, hogy mi a véleménye erről, és eh, mint tanács, mint a tanács elnökének mi az állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Nos, ön nagyon jó dolgokat mondott, eh, korlátok nélküli Európát, szabad szolgáltatási mozgást, szabad árumozgást, ezt én is mind akarom. Egy szép nagy belső piacot akar én is. Itt abszolút semmi különbség nincs a célokban legalábbis. Úgyhogy ebből a szempontból minden remek. Csak az a benyomásom, hogy mindennek a definíciójánál, ami a szép mondatok mögött van, ott hatalmas szakadék van. Az a benyomásom, vagy legalábbis én ezt úgy olvasom, hogy közös piacot akarunk alakítani, kialakítani, ahol szociális jogok, fogy, fogyasztói, környezeti jogok magas szinten vannak. Amit tő, öntől hallok, inkább abból az a benyomásom, hogy a belső piac az ön olvasatában szabad piacot jelent, amit a, ahol a piac önmagát szabályozza. Ezt nem tudom elfogadni. Mi szociáldemokraták ezt nem tudjuk elfogadni és a pénzügyi válságban is azt láttuk, hogy mindez hoza, hova vezet, hogyha ezen az úton indulunk el. Úgyhogy azt gondolom, hogy sokat, sokat kell még beszélnünk, hogy mindennek a háttere, milyen irányba akarunk ezen a területen menni. Mert az az érzésem, hogy nem szükségszerűen, vagy nem biztos, hogy ugyanazt akarok, akarjuk. A második dolog, ami nagyon fontos, a fogyasztóvédelem. Ma délelőtt a bizottságban erről beszéltünk, és ön is erről számolt be, hogy milyen élénk vita folyik erről a miniszterek tanácsában arról folyik a vita, hogy akarjuk-e vagy sem a teljes harmonizációt. Én egyértelműen mondom, hogy én szerintem tiszteletben kell tartani, ami a szerződésekben van. Időközben kikerestem a szöveget, és valóban az Európai Unió szerződésében a 153-as cikkben, persze nem fogom az egészet felolvasni, ha megengedi, de az ötös bekezdés szól erről. Ez pedig a következő. A négyes bekezdés szerint elhatározott intézkedések akadályozzák, nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védőintézkedéseket tartsanak fenn, vagy hozzanak, Ezeket az intézkedéseket egyeztetni kell, a, vagy ezeknek az, az intézkedéseknek összhangban kell lenni a belső piacsal, és, a közös, és közölni kell ezeknek meghozatalát a bizottsággal. Ez persze nem jelenti azt, tehát, hogy egy, az egyes tagállamokban meglévő szigorúbb fogyasztóvédelem, az európainál szigorúbb fogyasztóvédelmet most csökkenteni kell. Szerintem az európai politikának többletértéket kell hoznia a, az állampolgárok számára. Tehát a teljes harmonizáció, ha azt jelenti, hogy most vesszük a legmagasabbat, az, az összes tagállam közül a legmagasabb szintet, akkor azzal egyet tudok érteni. De ha azt mondja, hogy na jó, hát majd nézzünk valahol egy ilyen köztes állapotot, azt nem fogom tudni elfogadni. Mert ez azt jelenti majd, hogy bizonyos tagállamban ugyan emelik, szigorítják a jogot, de a többiekben ö, csökkenteni fogják. Ezt nem fogom tudni elfogadni. Úgy gondolom, hogy erről is beszélni kell. A harmadik és az utolsó, mert nem akarok már túl hosszan beszélni, ott Malcolm Harberrel nem egyezik a véleményünk. A telefoniáról, amikor tárgyaltunk a roamingról, akkor egyértelműen kijelentettük mind az Európai Bizottság, mind az Európai Parlament a mobil telefontársaságokat figyelmeztettük. Egyértelműen megmondtuk nekik, hogy lépjetek az sms sel az sms és az MMS-sel. MMS még nem volt két éve, de ha meg akarjuk, ha azt látjuk, hogy semmit nem tesznek, hogy nincs verseny, és hogy egyfajta látszat megállapodás születik a legmagasabb szinten a, a fogyasztói árakra vonatkozóan, a határon átnyúló szolgáltatásoknál, akkor lépünk. És úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek és a bizottságnak, amit akkor megígért az állampolgároknak, be is kell tartania. És remélem, hogy a miniszterek tanácsa velünk tart ebben. Mert elfogadhatatlan az, hogy azok az emberek, akik kevesebbet keresnek, akiket kiszol, kizárnak a szolgáltatásokból, azok ne is tudjanak valamit igénybe venni, mert túl drága egy szolgáltatás. Úgyhogy ez megint csak azt mutatja számomra, hogy a piac önmagában nem szabályoz sok mindent, hiszen vannak monopóliumok, amik elfogadhatatlanok. Úgyhogy ezzel ellen fel kell lépni. És most sajnos elnézést kell kérjek, már mondtam előre, vonatom indul, mert van már négy hónap ezelőtt megállapodtam egy megbeszélésben Párizsban, és nem tudtam akkor, hogy ön ide fog jönni. Sajnos nem tudok tovább maradni. De nem azért nem megyek el, mert nem akarom az ön válaszát hallani. Munkatársaim itt vannak, és válaszát közvetítik felém. Köszönöm. Já bych jenom panu ministrovi chtěla říct, že jsme e, dnes se dověděli, že nám komise... Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a miniszter urat, hogy ma megtudtuk, azt, hogy a bizottság szakbizottságunknak a fogyasztói jogokkal kapcsolatban egy részletes elemzést fog küldeni. Most pedig Fortú asszonynak adom meg a szót a liberálisok nevében. Merci, je voulais d'abord vous remercier, monsieur le ministre, d'être venu nous voir. Euh, Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy ide eljött a körünkbe, olyan időben vették át az elnökséget, amely igen sok nehézséget fog felvetni, és nagyon örülök, hogy ilyen elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot. Nagyra értékelem mindazt, amit elmondott az administratív terhekkel kapcsolatosan, illetve az energiaterületen, illetve az, hogy milyen erőfeszítéseket kell tennünk az administratív terhek csökkentésére, anélkül, hogy túl merevvé válna a rendszer, Teljesen egyetértek önnel, ami a liberalizálást és a nyitást illeti. Igen, ambiciózus tervei vannak, azokkal a termékekkel kapcsolatosan, amelyekkel összefüggésben a raportőr is jelen van. Részletesen bizonyára meg fogjuk ezeket a témákat tárgyalni. Köszönöm, hogy a körünkbe érkezett. Köszönöm. Köszönöm. Azzal kiegészíteném elnöki minőségemben az elhangzottakat, hogy talán a miniszter úr szólhatna a közösségi CE szimkézés kérdéséről is, mert már a korábbiakban is tartottunk megbeszéléseket a CE címkével kapcsolatosan, a CE plusz javaslat visszavonásával kapcsolatosan, de úgy érezzük, hogy ezt a gyakorlatot erősíteni kellene ennek a helyzetét. Vannak olyan termékek, amelyeken szerepel ez a felirat, pedig nem is tartozik hozzájuk megfelelő dokumentáció. Többször érdeklődtem az Európai Bizottságnál, hogy mi a helyzet ebben a tekintetben, ez egy védjegy, ezzel kapcsolatos rendszerről beszélünk, és én úgy látom, hogy nem teljes ez a megoldás. Szeretném lezárni a kérdések körét, és most a miniszter urat kérni, hogy válaszoljon a koordinátorok észrevételeire, és később további kérdéseket tehetnek fel. Köszönöm, elnök asszony. Lituji, že paní Gebhardt musela odejít, protože uh, Sajnálom, hogy Gebhard asszonynak távoznia kellett, hiszen nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni, ami a Harban úr által elmondottakat illeti. Fogyasztóvédelmi területen további intézkedésekre van szükség, erről beszélt, és most is van előttünk egy ilyen javaslat. Megpróbálunk minél jelentősebb előrelépést elérni a munkacsoportokban. Ezzel kapcsolatban folynak most tárgyalások. Nagyon jó fórum lehet ez a svéd elnökség munkájára nézve. Megnehetősen kényes kérdés ez, azért ezt hozzátenném. Feltételezem, hogy az itt elhangzott felszólalásokból is kiderült ez. A francia elnökség mindent megtett ebben a tekintetben, és sikerült elérniük, hogy 15 50 cikk közül 12-t megtárgyáljanak a javaslaton belül, ezért talán nem reális az az elvárás, hogy a fennmaradó 38 cikket a cseh elnökség zárja le. Két, havonta kétszerüléseznek a munkacsoportok, viszonylag gyakran. Múlt héten volt az első munkacsoportülés, jövő héten lesz a következő. Ez is azt mutatja, hogy megpróbálunk minél gyorsabb előrelépést elérni, Ugyanakkor továbbra is két lábbal állunk a földön már, ami az elképzeléseinket, várakozásainkat illeti. Amit Gebhard asszony elmondott, mégpedig a teljes harmonizációról, amit ő úgy ért, hogy még nem zárja ki azt, hogy a tagállamok magasabb szintű nemzeti védelmet állapítsanak meg. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan egyre több vitát kell majd folytatnunk. Én nem is annyira a teljes harmonizációra, hanem inkább egy minimális harmonizációra törekednék, ami a pessimizmusomat illeti, ami azt illeti, hogy ez a bizottság mit tehet, ezzel kapcsolatosan nem vagyok annyira borulátó, inkább azok a területek aggasztanak ebben a témakörben, amelyek az ITRE szakbizottsághoz tartoznak a Telekom témában. A miniszteri tanács a francia elnökség időszaka alatti utolsó ülésén nagy munkát végzett, és a francia elnökséggel folytatott belső megbeszéléseink során is törekedtünk az egységesség, az egyhangúság kialakítására. Ennek az volt az oka, hogy jelzéseket kaptunk, hogy ha a tanács nem fogad el egyhangú álláspontot, az Európai Bizottság élhet vétójogával, és megvétozhatja a javaslat egészét. Ezért volt fontos, hogy egyhangulag foglaljunk állást. Ennek már mindenkinek tudatában van. A tárgyalási folyamat során figyelembe kell vennünk a tagállamok törekvéseit, ahogyan azt a miniszterek tanácsán egyhangú szavazatukkal érvényre is juttatták. Ebben a tekintetben tehát nem vagyok különösebben borulátó. Ami a júniusi ülést illeti, úgy gondoltuk, hogy ez csak formális napirendi, napirendi pont lesz a napirenden, tehát csak jóvágyásra fogják előterjeszteni. A roaming díjakkal összefüggésben teljesen egyetértek az elhangzottakkal. Nem akarjuk, hogy még egy kap szülessen ezen a területen. Mindenképpen józan megfontolásokat kell alkalmazni, ez a cseh elnökség célja, és úgy érzem, ezen a területen különösen fontos ez. Az európai, a cseh köztársaság véleménye ezen a területen egészen egyértelmű, és többször ki is fejtettük. Ugyanakkor az elnökséget viselő ország nem azért látja el ezt a posztot, hogy visszaéljen hatásával vagy hatalmával, és a nemzeti érdekeit szolgálja. Ez a szerep pontosan ellenkező hatást kell, hogy kiváltson, egységességet, kompromisszumot, megállapodást kell elérnünk. Úgyhogy ami a roaming díjakat illeti, ezen a területen inkább arra törekszünk, hogy a vitát azok folytassák le, akik elsősorban a szabályozás mellett vannak. A parlamentre gondolok, illetve a tanács, illetve a bizottság többi területére. Hogyha választanunk kell a parlamenti javaslat és a bizottsági javaslat között, azt kell mondanom, hogy inkább a bizottság javaslatával szimpatizálunk, mert itt a javaslattal kapcsolatos szabályzás nem annyira kiterjedt, de az utolsó pillanatig készen állunk arra, hogy az elnökségi, moderátori szerepet betöltsük. Harbour úr kérdésére reagálva szólnék arról is, amit Gebhard asszony vetett fel. Václav Klaus cikkét nem ismerem, amelyet említett, hogy Németországban jelent volna meg a, a foglalkoztatottak védelmével kapcsolatosan, de úgy látszik, hogy van itt egy implicit vita két világnézet között. Ami azt jelenti, hogy mindig a megfelelő mérték kérdését feszegetjük, még a munkavállalók védelme is ide tartozik. Összel Indiában jártam, és ott kiderült, hogy egy indiai társaság, amely több mint ezer munkavállalót alkalmaz, nem bocsáthat el alkalmazottat a kormány jóváhagyása nélkül. Nos, ez a tilalom természetesen olyasmi, amelyet megpróbálnak megkerülni a cégek, úgy oldják ezt meg, hogy kisebb vállalkozásokra osztják fel a vállalatokat, stb. stb. Tehát nem a szabályokról kell vitatkoznunk, illetve nem arról, hogy kellenek-e szabályok vagy sem. Nyilván a szabályozásra szükség van. A vita inkább arról szól, hogy a az Európai Uniós szintű szabályoknak mire kell vonatkozniuk, és mi az, melyek azok a területek, ahol ez már szükségtelen. A roaminggal kapcsolatos eszmecserék pontosan ezt fogják feltárni. Teljes harmonizáció, ezzel kapcsolatosan is kérdeztek, illetve Rojtova asszony kérdésére már reagáltam a korábbiakban. Annyit tudok most már csak mondani, hogy az említett kezdeményezés jó kezdeményezés alapvetően, de azért van itt egy kis csapda. Úgy kell kialakítani a szabályrendszert, hogy a szabályokat ne lehessen megkerülni. Most megkerülik a szabályokat, ez igaz, de nagyon nehéz olyan szabályrendszert kialakítani, amelyet nem lehet valahogyan megkerülni. Köszönöm szépen. Köszönöm elemzését, nagyon alaposan taglalta azokat a problémákat, amelyek a társadalom működéséhez kapcsolódnak, illetve a, rend, a szabályozáshoz. Plasčinska asszony. Üdvözlöm miniszter urat itt a szakbizottságban, és Ugye a képviselők mandátuma lassan lejár, ez az cseh elnökségi időszakára esik. Fortu asszony rákérdezett konkrétan is bizonyos kérdésekre. Európa határok nélkül a mottójuk, itt az építőiparra is gondolni kell. A szakbizottságunk foglalkozik ezzel az ágazattal. Harmonizálni szeretnénk az alapvető szabályokat, amelyek a CE megjelölést illetik, a különböző érdekelt felek számára. Megpróbáljuk egyszerűsíteni a szabályozást, különösen a KKV-k érdekében, és ezért konkrét lépéseket tervezünk ezen a területen. A kérdésem pedig a következő. Tervezi-e a cseh elnökség hogy az építőipari termékek kapcsán megállapodásra jut első olvasatban, még ebben a mandátumban, tehát májusig, illetve az építőipari termékek CE megjelöléséről hogyan gondolkodik a cseh elnökség, ugyanígy kíváncsi lennék a nemzeti megjelölésekkel kapcsolatos véleményére is. Második kérdésem pedig a fogyasztóvédelmet érinti. Támogatom a fogyasztóvédelmi szervezeteket, az ő érdekeiket képviselem, és akkor, amikor a tanácsot, a tanács a cseh elnökség kezébe kerül, akkor bizonyára a csehek nagyon jól tudják, hogy az új országoknak van még teendő, teendőjük, hogy felzárkózanak a volt tagállamokhoz, a korábbi tagállamokhoz, és a fogyasztóvédelmi szervezetek mindenképpen fontos szerepet töltenek be, hiszen tájékoztatást nyújthatnak a fogyasztóknak, illetve segíthetnek a vitás kérdések megoldásában. Kérdésem tehát az, hogy az elnökség hogyan kíván pénzügyi támogatást nyújtani a fogyasztóvédelmi szervezeteknek. Elnök, Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy a szakbizottság elhalasztotta a szavazatot. És reméljük, hogy Kiev és Moszkva megoldást talál majd erre a fontos kérdésre. Hanslik asszony, EPP. Köszönöm, hogy ellátogatott az ülésünkre, és két dolgot szeretnék megemlíteni az elnökségével kapcsolatosan. Először is beszélt a szolgáltatási irányelvről és ennek átültetéséről. Úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú tényező, hiszen 2010 hamarosan elérkezik, és az átültetési időszak ezzel lejár bizonyos országok esetében. Az elnök asszony is említette, hogy a cseh köztársaság már 40 törvényt ö, létrehozott ezzel kapcsolatosan. Más országokban mi a helyzet? Erre vonatkozik az egyik kérdésem. Illetve, hogy az elektronikus eljárásokkal mi a helyzet a tagállamokban. A bizottság egy programot, egy rendszert említ a javaslatában, de hogyan tudja a különböző tagállamok rendszereit értékelni, gondolja, hogy megfelelő irányban halad az átültetés, 2010. január 1-ig van-e még elég időnk? Ez az első kérdésem. A második. Arra volnék kíváncsi, hogy elnökségük során számítanak-e arra, hogy a kalóz tevékenységgel, illetve a csalásokkal kapcsolatosan felveszik a harcot. Az erre vonatkozó Európai Megfigyelő Központtal milyen terveik vannak? Köszönöm. Az elnök, köszönöm, és felteszem a kérdést, vannak-e további kérdések? a Rotovics úr. Miniszter úr, Üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. Volna egy kérdésem a jelenlegi szakpolitikával kapcsolatosan, mégpedig a cseh elnökség politikájával kapcsolatosan. Különböző területeken növekedést tapasztalunk, mint például a közszolgáltatások területe, máshol pedig elbocsátásokat. Politikai fenyegetettséget jelent is ez, és nyugtalanságot tapasztalunk. A kérdés, kérdésem, hogy fogyasztóvédelmi szempontból milyen lépéseket tervez? Vannak olyan jelenségek, amelyek kellemetlennek tűnnek, és a legkiszolgáltatottabb személyeknek okoznak nehézséget, ami pedig a roamingot illeti. Nagyon nehéz megállapodásra jutni ezen a területen. Különösen igaz ez olyan témák tekintetében, amelyekre bizonyára emlékszünk mindannyian, késedelmet szenvedett például a roaming tarifák bevezetése. Támogatom tehát azt, hogy erőteljes administratív intézkedéseket tegyünk, már csak azért is, mert a szolgáltatók egyre több szolgáltatást nyújtanak, de egyre nagyobb nyereséget is beszednek ebből, és a társadalom szempontjából mindez az árnövekedésben tükröződik. Ezért kérdezném miniszter úr, hogy eh, hogyan gondolkodik erről. Úgy gondolja, hogy eh, még erőteljesebb lépéseket kellene tennünk, hogy eh, védjük az európai fogyasztókat ezen a területen? Köszönöm. Nellis Szany, az utolsó megjegyzésekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm miniszter úrnak is, hogy eljött hozzánk. Ráadásul egy olyan pillanatban, amikor egyre jelentősebbek ezek a kérdések. Két megjegyzésem lenne. Úgy gondolom nagyon fontos, a mostani elnökség. Szeretném azt, hogy a prioritások prioritás, ami Remélem egyetért velem azzal, hogy az abszolút prioritás pont azok a kérdés, amelyekről ma is beszélünk, és eh, amelyekkel kapcsolatban a legkisebb harmonizációra van szükség. Mert eh, amíg eh, átfogó, minimális harmonizációt nem tudunk megvalósítani, addig nem tudjuk azt sem megállapítani, hogy milyen hatása lesz a fogyasztóvédelemre és a belső piacra ennek a, a, ter, a harmonizációnak. Az igaz, eh, igazságtalanságok adódnak, és nagyon nagy mértékben növekedni fognak azok a panaszok, amelyeket a fogyasztóktól kapunk a roaming, a mobiltelefonia terén. Nagyon sok ilyen kérdés van. Nagyon sok olyan terület, ahol a fogyasztók úgy érzik, hogy nincs kellő védelem számukra, nem csak a mi országainkban, hanem különösen akkor, amikor nem megfelelő intézkedések ellen akarnak fellépni. A fogyasztónak a pozíciója nem ugyanaz a piacon, mint a termelőnek vagy a szolgáltatónak. Egyre inkább előfordulhat Európában a belső piac területén a bizottság által meghirdetett politikában, hogy hogy több célt kell párhuzamosan elérni. Az értékelések során nagyon jó lenne, hogyha ezekről is kitérne. Miniszter úr, tíz percet tudok elnökként adni önnek maximum, hiszen miniszter úrnak negyed ötkor sajtókonferenciája kezdődik. Köszönöm. Prescsinszki asszony, a termékekre vonatkozóan maximális harmonizációs szintet támogatunk az új jogalkotói kereten belül a, a jelölése az ipari termékeknek köve, kötelezőnek kell lenni. Erre természetesen megállapodást kell kötnünk, és első olvasatban kell elfogadni a vonatkozó szöveget. Megpróbálunk a legfontosabb területeken kompromisszumot találni, egyszerűsített eljárások terén, stb. stb. Ami a fogyasztókat, fogyasztói szerveket illeti, nos, ez a tagállamok feladata, és jobb is, hogyha így marad, hiszen minden egyes tagállamban eltérő feltételek, eltérő struktúrák szerint működnek a fogyasztóvédelmi szervezetek, az igényeik, szükségleteik is eltérnek ez pont egy olyan terület, ahol a szubszidiaritás elve a legmegfelelőbb, ami a szolgáltató irányelvet illeti. Hanslikova asszony azt kérdezte, hogy milyen a helyzet más tagállamokban. Ha más tagállamok, való, tagállamok helyzetét szeretnénk megismerni, akkor tapasztalatcserére van szükség. Meg kell tudni, hogy a határidőkkel kapcsolatban mi a tagállamok véleménye. Nos, pont erre vonatkozóan egy nem hivatalos tanácsülést szervezünk Prágában, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk. A szolgáltató irányelv lényeges, de meg kell, hogy mondjam, ezt az egyes nemzetállamok hatásköre átültetni a nemzeti jogba. És erre semmiféle befolyásunk nincsen. Az egyetlen lehet, eh, lehetőség fellépni valamivel szemben az a szegéses eljárás elindítása az Európai Bíróságon. Harmadik országokkal szemben természetesen más a helyzet. Ahogy mondtam tegnap, minden eszközt meg kell ragadnunk a kereskedelem politika terén, támogatni kell az egyes hatóságokat, tagállamokat, annak érdekében, hogy a kereskedelem felügyelete is érvényesülhessen. Nagyon sok problémát okoz, különösen a határmenti területeken, például Németország és Lengyelország terén a hamosított termékek értékesítése. A következő kérdés a képviselő úrtól tulajdonképpen hát nehéz, hiszen nehéz a személyes véleményem és a eh, személyes véleményemet elhatárolva elmondani a hivatalos tanácsi véleménytől. Én magam személyesen tehát úgy gondolom, hogy az árszabályok szabályozás, ha szigorúbb lenne a mostaninál, akkor az nagy hiba lenne. Nem tudom azt elfogadni, hogy az árakat azért kellene szabályozni, mert az emberek egyre szegényebbek. Roamingról beszélünk, határon átnyúló kommunikációról. Ez önmagában azt mondja, hogy az emberek nem szegényebbé válnak. Ha ez így lenne, akkor nem tudnának telefonálni. határon átnyúlóan nemzetközi szinten lehet persze azzal érvelni ezzel szemben, hogy régebben voltak vezetékes telefonok, és lehet, hogy korábban nem tudták az emberek ezt megengedni maguknak, de hát ez sem biztos, hogy megállná a helyét. Végül pedig a harmonizáció amit ön is mondott, és amit tulajdonképpen én magam is említettem a vita során korábban, nos, nagyon bonyolult lesz a jövőben megállapodásra jutni arra vonatkozóan, hogy milyen szintű legyen a harmonizáció, minimális-e vagy maximális. Mely az az egyetlen lehet, lehetséges harmonizáció, amely az ott esetben derogációkat nem engedélyez meg. A cikkek, amikről már tárgyaltunk, nos, persze nem akarom előrejelezni a tárgyalásaink eredményét, de az eddigiek alapján egyetértettünk a, a teljes harmonizációban, a harmonizációs mérték az, amiben nagyon óvatosnak kell lenni. Nem szabad az alapelveinket romba dönteni, kvázi kidobni a gyereket a vízzel együtt. Miniszter úr, köszönöm szépen. Elnökként engedje meg, hogy elmondjam az Európai Parlament roaminggal kapcsolatos véleményét. Mi úgy gondoljuk, hogy változtatni kell a helyzeten. Hiszen az északon élők fizették meg a déliek olcsó telefonját, éjszakon tízszer annyiba kerül a telefonálás, mint délen. Ez, ez azért nagyon fontos a fejlődés szempontjából is, és ezért gondoljuk azt, hogy politikai tárgyalás tárgyává kell ezt a kérdést is tenni. Természetesen óriási energiával indul a cseh köztársaság az elnökségnek, és a cseh köztársaság persze nem is az egyik leggazdagabb ország, és nagyon fontos, hogy pont ő, önök vagy mi reagálunk erre. Nos, elnök asszony, hadd folytassam a roaminggal kapcsolatos kérdéseket, ez azért példaértékű vita. Ugye vannak a szolgáltatók között különbségek a különböző országban, és jelentős vannak, eltérések vannak, ezt el, elemezni kell. De hát a telekom piac vajon a déli országokban vagy a, az északi országokban legyen a mértékadó. Meg kell nézni a különböző országokban a verseny mértékét. Vajon a verseny okozza-e az, eltér, az áreltéréseket? Hány szereplő van a piacnak? Milyen árképzési politikával dolgoznak a különböző területeken? A, a szolgáltatók is különböző dolgokra koncentrálnak az ármeghatározásoknál. Az erős administratív lépések meghozatala előtt azt kell megnéznünk, hogy a piacok a szabályozói kerete helyese, vagy pedig torzult, és csak ha ezt tisztáztuk, csak azt követően tehetünk bármilyen drámai administratív lépéseket e, Annélkül, hogy a piacokat elemeznénk, nem hiszem, hogy, hogy bármivel tönkretetnénk őket. Köszönöm, miniszter úr, valóban, szól az elnök, a nemzeti piacokat elemezni kell, de hát mégis. Nagyon örültem, hogy eljött, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük, hogy részt vett a vitában, a képviselőket pedig arról tájékoztatom, hogy az online játék, fogadás, illetve szerencsejáték és egyéb a programban szereplő kérdést a későbbiekben fogjuk megtárgyalni. Köszönjük, miniszter úr! Mindig szívesen látjuk, annak ellenére, hogy mandátumok idő, ideje rövid, de azért még márciusban vagy áprilisban csak tudunk találkozni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, önök is, kedves kollégák! Oké, okay. Okay, we will continue straight away, and I, I give the. And um, we will start with, with gambling. Akkor folytassuk. Sáldem asszony, a szerencsejátékokkal kezdünk. Ja, eh, jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg Köszönöm szépen. Nagyon Köszönöm a kollégáknak azt, hogy ilyen sok módosító javaslatot nyújtottak be ehhez a témához, hiszen 149 módosító indítványt nyújtottak be. A szerencsejátékok, az online szerencsejátékok tisztességességéről szóló javaslathoz. Hát azt hiszem, hogy szinte lehetetlen Szinte lehetetlen egy megfelelő kompromisszumot kialakítani ilyen sok módosító javaslat mellett. Minden esetre végigolvasván a módosító javaslatokat egyértelmű, hogy két fő irányvonal körvonalazódik azokban, és egyrészt vannak olyan módosító javaslatok, preambulum bekezdésekben, illetve konkrét javaslatokban, amelyeknek az a célja, hogy az online szerencsejátékokat teljesen normális gazdasági tevékenységként kezeljük, és az egységes piac szabályai, illetve az Európai Uniós szabályok kell, hogy érvényesüljenek. Másik oldalról azonban vannak olyan módosító javaslatok, amelyek azt sugalják, hogy a szerencsejáték egy speciális területe a gazdasági tevékenységeknek, amelyek negatív hatással járhatnak, és ezért kezdeményező, kezdeményezéseket kell tenni, lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk. Ennek fényében a tagállamok jogot formálhatnak arra, hogy saját jogszabályaikat föntartsák. Tehát ez a két fő irányvonal érvényesül a módosító javaslatokban, és igazában, hogyha ez nem is fogalmazódik meg konkrétan egy-egy módosító javaslatban, mégis ez a két fő irányvonal fedezhető fel a módosítókban. Hát szeretnék most egy kicsit részletesebben beszélni ezekről a módosítójavaslatokról, elmondván, hogy melyek, melyeket támogatom, és melyeket nem. Azt hiszem, hogy talán a legjobb, hogyha következőképpen járunk el. Véleményem szerint jó kompromisszum, most módosító javaslatok szerepelnek. Mentesz úr, Tubon úr, Korhola asszony, illetve jó magam által benyújtott módosítók között. Tehát a mi módosító javaslataink révén kialakítható egy kompromisszum. Másrészt azt kell, hogy mondjam, hogy Newton Dunn Harbour úr, eh, Rízasszony irányvonalában nem szeretném elvinni ezt a jelentést. Tehát ezt a két fő megközelítést látom a módosítókban. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne jó megoldást találni, de ahogy hangsúlyoztam, itt két ellentétes megközelítés érvényesül. A témákat szeretném megemlíteni, A szubszidítás kérdése merül föl, az Európai Uniós esetjog, illetve az ehhez hasonló kérdések, az 1-es, 2-es, 3-as, 7-es, 8-as, 11-es, 13-as módosító javaslatokban, tehát ez az egyik kategória. Kompromisszumként szeretném azt mondani, hogy utalunk az Európai Uniós esetjogra, de ragaszkodni kívánok ahhoz, hogy a szubszidatás elvéhez kötődjünk. Van még egy téma, amely véleményem szerint eléggé érdekes, és ez is megnyilvánul a módosító javaslatokban, ez pedig a sportszervezetek megfelelő bevételével kapcsolatos. Tehát arra vonatkozik, hogy a sport teljesítményt gazdasági szempontból kiaknázzuk el, vagy sem. Ebben az esetben is remélhetőleg kompromisszumok kompromisszumos megoldás születik. 81, 82-es, 87-es módosító esetében azt hiszem, hogy lehetőség nyílik a kompromisszumra. Tehát egy tisztességes bevételre kell, hogy szert tegyenek a sportszervezetek, itt meg kell, hogy térüljön erőfeszítésük. Itt magatartási kódex kérdése is fölmerül, azt javasolnám, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy a magatartási kódex egy kiegészítés, tehát kiegészíti a fogható jogalkotást, nem pedig fölváltja azt. Tehát ezt az irányvonalat képviselem ebben a kérdésben. Ezen kívül fölmerül az a kérdés is, hogy az online szerencsejáték milyen kockázatokat hordoz magában a hagyományos szerencsejátékkal szemben. Erre vonatkozóan is vannak módosító javaslatok. Az online szerencsejátékok függőségével kapcsolatosak ezek. E, itt szeretném hangsúlyozni, hogy fontos föntartani eredeti álláspontunkat, hiszen könnyebb a hozzáférés az online szerencsejátékokhoz, és ez azt jelenti, hogy a függőségnek is nagyobb kockázata nagyobb a kockázata, nem minden szerencsejátékot űző számára, de mégis azt mondhatjuk, hogy ez a kockázatot emeli. Legalábbis az én országomban erre vannak bizonyítékok. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33-as, 35-ös módosítójavaslatok javaslatok erre utalnak ezt a területet feszegetik. Nem szeretném azonban az időt rabolni, annyit kívánok még elmondani, hogy vannak olyan módosítójavaslat kategóriák, ahol jó kompromisszum születhet, javaslatot fogok tenni ezek kapcsán. Nem tudom, hogy most vagy a jövő héten történik ez meg, de a jövő hét során, szerdán, 28-án, 11 órakor az árnyékjelentéstevőkkel közösen leülünk és megvitatjuk a részleteket. És megpróbáljuk a módosító javaslatokat is részletesen megvitatni. Február 11-én kerül sor a szavazásra, és a márciusi plenárison kerül majd szavazásra ez a jelentés. Március végén jó módosító javaslatok is születtek, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az érdeklődésért, és meggyőződésem, hogy jó kompromisszumos javaslatok születhetnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, először is Korhola asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a jelentéstevő megközelítésével a módosítókat illetően, és egy belső néppárti ülésen a múlt héten megtudtam, hogy a néppártos kollégák nagy többsége támogatja az általam benyújtott módosítókat. Optimista vagyok, remélem, hogy a jelentéstevés az árnyék jelentéstevők meg tudnak majd egyezni majdnem minden kérdésben. Nem szeretnék egyes módosítókra utalni részletesen, általánosságban azonban Szeretnék egy-két szót szólni Rüle asszony és más néppártos kollégáink egyetértésében. A szerencsejátékok nem tartoznak a hagyományos gazdasági tevékenység körébe, hanem egy speciális területet képviselnek, ide tartozik az online szerencsejáték is, és ez az Európai Bíróság is alátámasztja, tehát így vélekedik, és ezért az Európai Parlament kivette az e-kereskedelemre vonatkozó irányelv hatájából ezeket a tevékenységeket. A főgyészek döntést hoznak majd a szerencsejátékokkal kapcsolatban, és hangsúlyozzák, hogy ezek nem a piaci szabályai alatt érvényesülnek. A szerencsejátékok kat nem szeretnénk a szabad piac tevékenységei köré sorolni, és ezt mindenképpen így figyelembe kell venni. Másodszorban egyetértek a jelentéstevővel, hogy a szerencsejáték általában, és ezen belül az online szerencsejáték kockázattal jár, a szerencsejátékot űzők számára, illetve környezetük számára is. A módosító javaslatok előkészítése során semmilyen független tudományos tanulmányal nem találkoztam, amely Michael Adams professzor véleményét megkérdőjelezni, aki az online szerencsejátékkal kapcsolatos kockázatokról beszélt. Az európai gazdasági tanulmány azonban részrehajló, és a metodológia, illetve a kutatás területén nem mondhatjuk azt, hogy politikai végkövetkeztetések alapjául szolgálhat. És végül egyetértek a jelentéstevővel, hogy a puszta önszabályozás egy ilyen érzékeny területen, mint a szerencsejáték, nem válthatja föl a jogszabályokat vitáink során már elhangzott, hogy a szerencsejátékok jelenleg nem esnek szabályozás alá, ezért a magatartási kódex egy pozitívumként ért, értékelhető a fogyasztóvédelem számára, ezzel azonban nem értek egyet. Ahogyan hangsúlyoztam, az online szerencsejátékok és annak bizonyos formái függőséget okozhatnak. és a tagállamok nagy többségében ö, szigorúbb szabályozás alá esnek, mint az önszabályozás, amelyet a kereskedelmi internetes szerencsejáték működtetők hoztak létre. Következő hozzászóló Tom Manders, aki még eddig nem érkezett meg. Addig Rühle asszonynak adom meg a szót. Ich kann, ich kann ziemlich kurz sein. Ich möchte... Nagyon rövid leszek. Először is Sáldemóz és Karel asszonyokkal kösz, meg, asszonyoknak megköszönöm az együttműködést. Úgy gondolom, hogy pontosan úgy, mint Sáldemóz asszony, egyrészt viszonylag könnyen fogunk kompromisszumokra jutni, és akkor a döntés legalábbis ilyen el, alapelvekre meghatározó döntés két különböző elképzelésre vonatkozóan ezt meg tudjuk hozni. Úgy gondolom az egyik irányt már kidolgoztuk, a másik is nyilvánvaló, úgyhogy igazából nagy problémát nem látok a szavazásnál. Szerintem viszonylag jól elő tudjuk majd jövő szerdán készíteni. Instead of Mondes, um, Mrs. Um, Rees is going. Mrs. Asszony fog felszólalni az előbb említett felszólaló helyett nem nekem kellett volna felszólalnom, de mivel nincsen itt az árnyék kollégám, ezért néhány módosító indítványt én szeretnék ismertetni. Remélem, hogy a szakbizottság megfelelőnek tartja ezeket. Nem vagyok teljesen biztos azért ebben. Itt persze szubszidiaritást is említhetjük, de lehet, hogy nem tartozom a szakbizottság többségéhez, meglátjuk, hogy mi történik. Talán majd a következő csatát megnyerjük. Nem tudom a többiek mit akarnak mondani, illetve aki helyet szóltam most mit akart volna mondani, nekem ez volt a mondani valam. Köszönöm, Harbor úr. Um, well, I think, uh, Mrs. Úgy vélem, hogy a módosító indítványok kapcsolatosan fontos elmondani, hogy sok aggályunk közös önnel, de vannak olyan elképzelések, amelyeket a kutatások nem támasztanak teljesen alá. Érdekes vitát folytattunk ezzel kapcsolatosan az én árnyék kollégámmal, és Ez talán egy reálisabb, realistább megközelítés, amit itt látunk. A világ nagyon gyorsan változik, és úgy gondolom, hogy nem mindig vesszük figyelembe a fejleményeket, a technikai fejlődést, úgyhogy a módosító indítványok kapcsán úgy gondolom, hogy a megközelítés nem mindig megfelelő, sokkal alaposabban vizsgálódnék a tekintetben, hogy az online szerencsejátékokhoz való hozzáférhetőség hogyan fog változni, hogyan fejlődik. Az első dolog az, hogy felelősségteljesebb operátorok már reagálnak erre a problémakörre. Ezt hangsúlyoznám, meg kell különböztetnünk a felelősségteljes és a felelőtlen operátorokat, hiszen a felelőtleneket kell a piacról kiszorítanunk. Sokan azt próbálják állítani, hogy a az online szerencsejátékok nem is szabályozottak egyáltalán. Sokszor az állami szerencsejáték operátorok finanszírozzák ezeket, de eddig nem látom, hogy ezek a szerencsejátékok túlságosan fenyegetettek lennének az online szerencsejátékok által. Mindennek a következménye, hogy úgy tűnik, hogy az online szerencsejáték talán még ö, egészségtelenebb foglalatosság, mint az állami lottójáték. Szinte úgy tűnik, mintha az állami lottó az olyan jó dolog lenne, mert jó célra fordul a pénz egy magánlotó vagy egy állami lottó, hogyha online szolgáltatásokat tartalmaz, ugyanolyan addiktív lehet, mint amiről a kollégáink beszélnek, és, hogy, és úgy vélem, hogy ez túlságosan egyfajta protekcionizmust jelent. Úgy találom, hogy megpróbál a jelentés afelé mozdulni, egy olyan irányba, amivel kapcsolatosan nincs is információnk. A parlament kutatói munkája igazából nem volt nagyon produktív, úgyhogy úgy gondolom, hogy két különböző csoport alakult ki a módosító indítványok között. A mi véleményünk az, hogy realisztikusabban kell erről gondolkodnunk. Egyetértünk azon a ponton, hogy az online szerencsejátékok, és különösen a valós idejű szerencsejátékok fejlesztése, ez egy, ezek egyébként viszonylag népszerűek bizonyos állampolgári csoportok körében, de természetesen fogadási játékokat is jelentenek ezek, és sokszor felvetnek morális kérdéseket, és nem tudni, merre fejlődnek ezek. A mi meghallgatásunkon is felmerült néhány kérdés, hogy olyan online szerencsejátékok, amelyek a professzionális sporthoz kapcsolódnak, nem járulnak hozzá a professzionális sport finanszírozásához. Volt egy nagyon fontos meghallgatás, kb. egy évvel ezelőtt Csibone úr szervezte ezt az online lóverseny kapcsolatosan és nagyon sok helyen azért aktívak ezek a játékok, mert a szerencsejátékok bevételeit lóverseny finanszírozásra fordítják, ennek a szimbiózisnak tudatában kell lennünk. Úgyhogy ez a legjelentősebb különbség a két dolog között, de elképzelhető, hogy ha tovább lépünk, akkor olyasmi derül ki, hogy két különféle nézőpont alakul ki ezzel kapcsolatosan hiszen van az állami lottók körül egyfajta holdudvar, és úgy vélem, ugyanúgy kellene az állami lottójátékok promóciós tevékenységét is korlátozni, ha már így döntünk. Egy olyan álláspontot dolgozhatunk ki, amelynek keretében akik egy kicsit reálisabb, realistább megközelítést követnek a saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatosan. Így gondolkodhatnak, és a szakbizottság javasolhatja a parlamentnek, hogy egy kisebbségi jelentés szülessen, amely jobban tükrözi a mi álláspontunkat. Nem biztos, hogy ez győzelemre vinni az ügyünket, de legalább a közvélemény megismerhetné az álláspontunkat, és egy másfajta nézőpontot is ismertetne Erről szólnak a saját kezdeményezésű vélemények, úgyhogy remélem, hogy Krisztel asszony nem gondolja, hogy ez ellenséges dolog volna, hanem így, inkább így próbáljuk a közvélemény előtt élve tartani ezeket a kérdéseket a következő parlamentben. Még érettebben kell majd gondolkodnunk erről a témakörről, és a francia kormány, ahogyan látom, a, kor, a francia elnökség részéről érkezett egy módosító indítvány, ezzel kapcsolatosan intézkedéseket fog tenni. Köszönöm szépen, Harper úr. Ita Paris. Jogánzon úr asszonyjal szemben én úgy érzem, hogy én egy kicsit Pán Péternek érzem magam, hogy elválasztottak engem az árnyékomtól ebben a kérdésben. És hogy őszinte legyek, múlt héten nem voltam ott az ülésen, de úgy gondolom, hogy az árnyékom érvei, és nagyon érdekesek, nagyon érdeke, érdekelne, hogy ki írta le ezeket a gondolatokat, érveket az ön számára. A tudományos tanulmányokkal van egy kis probléma, fel is olvasnék egy tanulmányból néhány mondatot. Ez a bizottság eh, rendelte meg ezt a tanulmányt. Azt mondja, ez egyébként érdekes lehet bizonyos emberek számára, vagy megváltoztathatja a véleményüket. Hetedik pont ebben az összefoglalóban. Két pontot fogok felolvasni a vezetői összefoglalóból. összehasonlítottuk Svédországot, ahol állami monopólium a szerencsejáték, és az Egyesült Királyságot, ahol liberalizált a piac. Nagyon érdekes, hogy a problematikus szerencsejátékok mértéke nagyjából megegyezik ebben a két országban. Lehet, hogy azt a következtetést kell levonni ebből, hogy a szerencsejátékok szervezési módja igazából a problémát nem befolyásolja jelentősen. 8-as pont. Kevés tényt látunk arra nézve, hogy sokszor becsapnák az Egyesült Királyságon belüli játékosokat a websájtok. Hangsúlyoznám, hogy milyen kevés információ vagy félretájékoztatás van ezen a területen, vagy megalapozatlan információk, kettes, hármas, ötös pontok a főjelentésben ismét idézek, az Európai Kaszinó Szervezet Szövetség részéről megerősítették, hogy körülbelül 2600 illegális szerencsejáték website van. Nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen mértékű pénzmosáshoz vezet ez – hiszen erre használják ezeket az oldalakat. A tudományos kutatás, amelyre hivatkoznak, úgy becsli, hogy csak 2000 körül illegális ilyen website van, nem mindegyik teljesen illegális. Nagyon sok érv és ellenérv hangozhat el ezzel kapcsolatosan, nagyon fontos, hogy őszinték legyünk, olyan tényeket használjunk, amelyek valóban tényszerűek és hozzáférhetőek. Ebben a szakbizottságban mindig a tanulmányokra hagyatkozunk, amelyeket mi kérünk a viták érdekében, és a magam részéről pontosan értem, hogy vannak olyan országok az Európai Unióban, ahol egészen másként vélekednek az online szerencsejátékokról, és az ezáltal felvetődő problémákról. Az Egyesült Királyságban, ahonnan én jövök, nagyon liberalizált az online szerencsejáték piac, erős etikai kódexel, és a tanulmányból is kiderül, hogy nincsen több olyan ember, akinek problémát okoz a szerencsejáték, mint Svédországban, ahol egyébként tiltják az online szerencsejátékokat erőteljesen, úgyhogy lehet itt helye egy kisebbségi véleménynek, mert nem gondolom, hogy a közeljövőben össze tudjuk fésülni ezt a két eltérő véleményt, ami a méltányosságot, tisztességet illeti. Én értem, hogy mire akar utalni ezzel az érvel, és uh, tudom, hogy uh, sokan érvelnek úgy, hogy uh, nincsen semmi kapcsolata a masszív fogadások és az ezeket támogató szerkezetek között, de nagyon sok szervezet hasonló érveket hangoztat, és ezek általában olyan szervek, amelyek érdekeltek, a, pénzügyileg érdekeltek ezekben a dolgokban, és a támogatottságokat akarják megőrizni ezekkel az intézkedésekkel. Vagyis megpróbálják irányítani ezeket a pénzeket. Mi megpróbáljunk egy kicsit körültekintően eljárni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez az a kisfiú, aki nem akart ugye felnőni. De Bonur a következő, és aztán tulajdonképpen át is térhetünk a következő jelentésre majd. Igen, nagyon röviden tényleg. régóta követem ezt a kérdést, és szeretném már, hogyha le tudnánk zárni, mégpedig biztonsággal. Az online tele- eh, szerencsejátékok kétség kívül új körülményeket tárnak, és új kérdéseket vetnek fel, és nem lehet úgy tennünk, mintha ez a technológia teljesen semleges lenne, és minden átlátható és gyönyörű lenne. Úgyhogy azt mondanám, hogy mindaz, ami itt, amit Sheldon Mose asszony előadott, azok mind alapvetően ugye megelőző intézkedések, fellépések, és úgy gondolom, hogy ezt a megfelelő reakció mindarra, amivel szembesülünk. Az internetes szerencsejátékok, mondjuk az internet önmagában, de az, hogy az internet hogyan befolyásolja a szerencsejátékokat. Hozzátenném még azt is, hogy a szerencsejátékok a hagyományos jellegű szerencsejátékok szintén mind már csak az adózás miatt is olyan tevékenységek, amelyeket nagyon szigorúan ellenőriznek. Ha ez az új technológia az online azonnali játék jellege miatt még további kockázatokat is magában hordoz, akkor egyszerűen azt jelenti, hogy megfelelő intézkedésekre, még több biztonságra van szükség intézkedésekre, mint a mostani szerencsejátékoknál. Teljesen mindegy, hogy ki a működtető, magán vagy állami. Az első általános jellegű megjegyzésem. Ez tehát azt fogja jelenteni, hogy Malcolmmal és Kriszen ellentétben nem vagyok biztos abban, hogy normál gazdasági ágazat az online szerencsejáték, hogy olyan lenne, mint a Lego. Jó, egy épp egészséges gazdasági eh, terület, de ez nem jelenti szükség szerint azt, hogy a szerencsejáték és a játékos között ne lennének eh, olyan eh, kockázatok, amelyek adott esetben nem gazdasági, hanem per definíció emberi jellegűek, függőség, egészségkárosodás, csalás és egy sor egyéb lehetőség. Persze igaz az is, hogy egy sor olyan intézkedésről kell elgondolkoznunk, amely az illegális szerencsejáték ellen egyértelműen hatásos, hiszen az online szerencsejátékok összességét tekintve veszélyesek. De aztán azok, amelyek legalább legálisak, tehát ahol legálisan lehet játszani, azokat viszont rendkívüli védő, illetve megelőző intézkedésekkel kell lefetnünk, védenünk anélkül persze, hogy ellent mondanék annak, hogy ez itt most normál gazdasági ágazat, amely normálisan működik, ahogy Malcolm azt mondta. Úgyhogy a módosítóimra szeretnék kitérni, és amit Karvala is mondott teljes mértékben, jogos, amit mondott, hogy közös módosítókat kell kidolgoznunk, de hadd mondjak ezzel kapcsolatban valamit. Manders kollega írt egy jelentést a, Európa, a Sport Európában címen, és akkor azt mondtuk, hogy a sportfogadások befolyásolják az emberi integritást. Krisznek igaza van, amikor azt mondja, hogy igen, a legális játék, a legális fogadó irodákat természetesen fel kell arra használni, hogy a sportot finanszírozzák, és ez így is van, hát Malcolm erről beszélt is, és tudja, hogy erre vonatkozó törvény a francia nemzetgyűlésben néhány hónap belül tárgyalásra kerül. De van egy olyan fejezet is, amely ugye azt mondja meg, hogy a, milyen formában engedélyezzék a fogadásokat, például a lóverseny fogadásokat. De ez a jelentés úgy gondolom kell, hogy egy sor olyan biztonsági intézkedést, ami nem befolyásolja károsan mondjuk a sportversenyeket az eredményeket például. Köszönöm szépen. Megjegyzi, az előadó megjegyzéseit kérem. Igen, köszönöm szépen. Valóban R- rengeteg megjegyzésem lenne, de rövid leszek. Úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen egy kisebbségi jelentés, erre mód van, nyilvánvaló, de mégiscsak jó lenne, hogyha kivárnánk, hogy mi lesz a szavazás eredménye a bizottságban. Ha akarják, akkor azt mondanám, hogy meg kell. Tehát, hogy igazából úgy tűnik, hogy politikailag nem értünk egyet. És nem látjuk pontosan, hogy mi tegyünk ezen a területen. Mi persze politikusok vagyunk, és jogunk az, hogy különböző véleményünk legyen. De ha megengedik, azt azért elmondanánk, hogy, elmondanám, hogy mennyire irritál az, hogy újra meg újra szóba hozták. Igen, és lássuk be végre, hogy lehet politikailag különböző véleményünk, és nem szeretem, hogyha állandóan szememre hányják, hogyha más a véleményem, hogy nem ismerem ki magam valahol, valamilyen területet. Nem biztos, hogy erről van szó. Egyszerűen lássuk be, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol nincs egyetértésünk. Ez gyakran előfordulhat. Lássuk be. És mégis tovább kell dolgoznunk. De az nem jó, hogy azt mondják nekem, hogy nem ismerem ki magam ezen a területen, és ezért lett ilyen eredménye a munkámnak Na jó, mindegy, lehet politikai értelemben vitatkozni, eltérő véleményeket megfogalmazni, ez van. Szerintem tartsuk meg először ezt az ülést, aztán meglátjuk, hogy, lesznek, hogy tudunk-e kompromisszumos javaslatokkal előadni. Szerintem lehet. És akkor legalább nagy többséggel lehet támogatni ezt a jelentést. És van még egy megjegyzésem. Nem hiszem, hogy a parlamenten kívül bárki meg, eh, megkérdőjelezné azt, vagy kétkedne abban, hogy van politikai eh, véleménykülönbség. Teljesen mindegy, hogy eh, milyen területről van szó, akár az online szerencsejátékokról. Köszönöm szépen. Ahogy elhangzott, tehát február 11-e a módosítók benyújtásának határideje, a szavazás márciusban lesz a plenárison. A következő napi rendi pontunk Kamal úr jelentése a mobiltelefon hálózatok módosításáról. Kamal úr? Uh, um, Köszönöm, elnök asszony. Kimenjek a pulpitusra? Jó. Silence here. Yes, thank you very, thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Ennek a területnek az összefüggésében tudjuk, hogy ez egy folytatás, a, az első vonatkozó rendeletnek a folytatása. Nagyon kevés időnk volt a vélemény megírására, és az árnyék előadó is egyetért ezzel, hogy igen, szükös volt az idő. A szándékunk az volt, hogy egy hosszasabb vitát folytassunk a szavazás előtt, és megpróbáltam vitát eh, stimulálni ezzel a véleménnyel kapcsolatosan, de először részletesen szeretném ismét ismertetni a véleményünket, a kontextust. A telekommunikáció az Európai Unió sikertörténete. A, az árak valóban csökkentek, és a összehasonlítást úgy kell megtenni, ahol szintén csökkentek az árak, tehát más ágazatokban is csökkentek árak, de még a beavatkozás előtt, annak ellenére, amit sokan mondanak esetleg, más szolgáltatásokat is megvizsgáltunk, ahol vannak innovációk, ahol magas az ár, és aztán idővel csökken. Tehát nem feltétlenül az az érdeke a cégeknek, hogy magasak legyenek az árak tartósan, és kevesen használják a szolgáltatásokat. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez az ágazat még nem kért segítséget adófizetői pénzből, nem jött a bizottsághoz pénzért, és nagyon gondosan kell eljárnunk, nehogy erre kényszerítsük az ágazatot, vagy az ágazat szereplőit, a cégeket. Néhány háztartási vagy technikai pont. Az elején hangzott el egy bejelentés, azt hiszem valamelyik frakció a szavazás halasztását kérte. Ezt támogatom örömmel, hogy még több vitát tudjunk folytatni, illetve hogy az árnyék előadóval tudjak egyeztetni. Én szerettem volna, hogyha vita folyik erről, ezért utasítottam el azt az elképzelést, amit a bizottság javasolt az árhatárokkal kapcsolatosan, illetve a rendelet kiterjesztésével kapcsolatosan. Aztán az ittre beli kollégámmal is beszéltem, az volt a kérdés, hogy elsősorban a fogyasztóvédelmi kérdésekre összpontosítsunk, illetve az átláthatóságra, mert ez az ő szándékuk, azokra a részekre szeretnének koncentrálni, amelyek az ITRE bizottságra tartalmaznak, vonatkoznak. A magyarázatokban és említettem, hogy támogattam ezt a dokumentumot, a munkadokumentumot, és próbáltam tisztázni, hogy mik a céljaim ezzel a dokumentummal, és a munkadokumentumnak is ezt kellett megtennie, vagyis hogy háttér tájékoztatást adjon. Voltak kritikák is, vagyis, hogy megfontoltuk eléggé azt, hogy az első rendeletnek mi a hatása, vannak-e elég mennyiségben adatok, van -e elég időnk, miért megyünk a roaming 2-re azonnal, amikor még nem is vizsgáltuk meg a roaming 1-nek a hatásait. És hogyha megnézzük az adatokat, és megpróbáljuk ezeket elemezni, abból is kiderül, hogy fel kell tennünk a kérdést, miért akarunk szabályozni ilyen területeket. Mondok is egy példát, hogyha az ERG-knek a saját számait vizsgáljuk meg, különösen a roaming egy rendelet óta, a beszéd alapú szolgáltatások óta, igen, megnövekedett az adat, vagy a forgalommentiség, 15-20 százalékkal. 2008 első felében, 2008 harmadik negyedévében pedig az SMS roaming mennyisége növekedett, de sokkal nagyobb mértékben, mint a beszédszolgáltatásoké. Ezek korai adatok, tudom, de ha megpróbálunk következtetéseket levonni ilyen korlátozott adatsorokból, akkor arra jutunk, hogy Várjunk csak, a szabályozott területen növekedett a forgalom, de sokkal kevésbé, mint a szabályozatlan területen. Ha itt növekedett, ott miért? A bizottság azt vetette fel, hogy akkor az SMS díjakat is korlátozzuk a lakosság esetében. Ez azt jelenti, hogy fel kell tennünk a kérdés, van-e megfelelő hatástanulmány az első évvel kapcsolatosan, megvizsgálták-e megfelelően az adatokat, és meg kell vizsgálnunk az alternatívákat is. Sokan úgy gondolhatják, hogy nagyon provokatív ez a vélemény, de ennek oka van, szeretnék vitát kelteni ezzel kapcsolatosan, nincsenek illúzióim. Nem ez a vélemény végleges formája, én tudom, nem vagyok naív, Szerettem volna vitát kelteni ezzel kapcsolatosan, hogy minél több érv merüljen fel, és esetleg alternatívákat is felvessünk, én is felvetek ilyeneket. A kérdésem az, hogy a roaming piac valon külön piac-e? Hogyha bármilyen üzleti modellt megvizsgálunk bármilyen cégnél, van olyan része az üzletüknek, ahol nagyobb profitot termelnek extra profitot, és esetleg más területeken pedig veszteségeket termelnek. Ilyenkor előfordul, hogy az egyik terület finanszírozza a másikat, és lehet, hogy a roaming része egy üzleti vállalkozásnak olyan terület, ahol nagyobb profitot termelnek, és így tudják finanszírozni a veszteségesebb területeket. Például sok országban magukat a telefonkészülékeket olcsón adják, kedvezményesen, van amikor akár ingyen, vagy nagyon alacsony áron, és azzal kompenzálják ezt, hogy előfizetést kell venni ezzel kapcsolatosan, illetve hogy egy másik területen ellensúlyozzák ezt a kiesést. Ha megnézzünk ilyen üzleti modelleket, akkor ezt a fajta vízágy hatást is meg kell vizsgálnunk, hiszen sokszor használják ezt, hogy egyik területen több profitot termelnek, mint máshol. Aztán valami más, ami kiderült ebből a vitából, hogy mintha a nyereség, a profit az egyféle elkerülendő vagy tabú szó volna. Ha megvizsgáljuk, hogy a részvényesek zsebében mennyi pénz vándorol, általában 5-10 százalék, abból a profitból, amit az újságban olvashatunk. A többi az adósságokra, a tartozásokra, az operátor kifizetésére fordul, és az új technológiák fejlesztésére is fordítják ezt. Ha megvizsgáljuk az új technológiákat, folyamatosan új kutatásokra, technológiafejlesztésre fordítják a nyereségüket például a 4D technológiák fejlesztésében ebben világvezető a mobil, mobil az európai mobilipar. Tekintsük át az alternatív megoldásokat, amelyeket felvetettem a dokumentumban. Az első egy megszüntetési záradék arra nézve, hogy illetve annak a felvetés, hogy mi történik, ha nem hosszabbítjuk meg a megszüntetési záradékot. Azután a bizottság Miért próbálja meghatározni az árakat? Ez a kérdés. Sokszor politikai alapokon inkább, mint gazdasági vagy üzleti megfontolásból. Hagyjuk csak a szakértőkre, akik hosszú távon gondolkodnak az üzletről. Itt most beszélünk a szabályozókról. Talán még egy kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, hogy, fenn, hogy ezt a kérdést a szabályozókra hagyjuk-e, Ebben az összefüggésben volt egy olyan javaslat, hogy hagyjunk nagyobb mozgásteret a szabályozóknak. Ezzel kapcsolatosan még folynak a viták a tanácssal. Aztán bírálták ezt a javaslatot azzal kapcsolatosan, hogy az ERG nem bizonyította biz függetlenségét, túlságosan gyengének bizonyult, nem megfelelő tárgyaló partner a bizottság számára, de igen, ez egy független szervezet, de ezt be kell bizonyítani, és azt is, hogy a döntései megfelelő elemzésen alapulnak, tükrözve a fogyasztók és az ágazat érdekeit is. Aztán egy, nem, egy diszkrimináció ellenes záradékot is megvizsgálok a szövegben, és azt is, hogyha a külön, illetve hogy ezek külön piacok-e, amelyeket meg kell vizsgálnunk, vagyis, hogy Ezeket a piacokat talán egyes piaci szegmensenként kellene megvizsgálnunk. Aztán van egy javaslatom arra nézve, hogy egyfajta közületi területet is meg kellene vizsgálni, és nem csak egyszerűen árszabályozást kellene folytatni felvetek egy olyan lehetőséget is, egyfajta cserét, adatcserét, ami az operátorok között folyna. Meg kell vizsgálnunk az alternatívákat, és hogyha ezekről le akarunk mondani, akkor ezeket úgy tegyük meg, hogy megalapozottan, érvek alapján javaslatok alapján, elképzelések alapján, érvek alapján, hogy milyen alternatívákat tudunk felvetni, és hogyha bírálják az alternatíváimat, akkor ezeket is érvekkel támasszák alá. Két terület van, ahol egyetértünk, jó magam és az árnyék raportőr, ez az átláthatóság. Egyetértünk, hogy eddig nem volt elég átlátható ez az üzletág az ügyfelek számára, és a Roaming 2 vel kapcsolatosan az egyik operátor azt mondta, hogy ha az ügyfelek azt akarják, hogy a roaming árak csökkenjenek, akkor vagy ellenőrizni akarják az árakat, nézzék meg az interneten. De ez nem jó válasz, hiszen az ügyfél, amikor használja ezt az szolgáltatást, akkor akar dönt, információt kapni az árakról. Ezt meg kell erősíteni, az átláthatóságot, Tudom, hogy az árnyék raportőrnek is nagyon sok elképzelése van az átláthatóságról. Különböző csoportokkal, frakciókkal erről már tárgyaltam. Aztán a kis szolgáltatók esete, akik nem tudnak tárgyalni nagy méretű megállapodásokról, csoportok között, de ezeket a kis szolgáltatókat is meg kell vizsgálnunk, azoknak a helyzetét is, akik európai szempontból kis szolgáltatók, de a saját piacukon pedig nagy erővel bírnak. Vannak olyanok, akiknek nagyon nagy agályt okoz ez a rendelkezés, illetve ez a rendelet, mert elvesztik a bevételeiket. Most abba hagynám a fe, érveim felsorolását, és nagyon érdeklődő várom, hogy az árnyék előadó hogyan vélekedik erről az elnök. Köszönöm, és most megadom az árnyék előadónak a szót. Bullphone, please. I'm not sure if I said it right way. But ich habe also verstanden dass äh, es eine notwendigkeit gibt. köszönöm szépen. Hogyha jól értem, akkor úgy tűnik, hogy szükség van a szabályozó intézkedésekre, és uh, ahogy fogalmaztam, az pontosan az pontos volt, hogyha jól értem, hiszen nagyon sok fogyasztóvédelmi szervezet van, illetve van, ott van a bizottság is, aki panaszokat kapott, méghozzá megalapozott panaszokat felhasználóktól. Néha vannak drámai mértékű számlák, és nagyon sokszor a fogyasztókat megdöbbenti, hogy milyen mértékű számlákat rónak királyuk. Ezek félelmetes mértéket tudnak ölteni, tehát vannak fogyasztói panaszok. Ez pedig azt jelenti, hogy közvitát kell folytatni erről a kérdésről, és ahogyan Kamal úr is említette, egyetértek, rendkívül fontos, hogy átlátható lépéseket követeljünk, és amikor az adat roamingra kerül sor például, nagyon fontos, hogy ezek az intézkedések érvényesüljenek. És a fogyasztó saját maga dönthessen arról, hogy milyen körülmények között kíván adat roaming szolgáltatást igénybe venni. Azt hiszem, hogy ha árplafonról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ne csak a nagykereskedelmi szektorról beszéljünk ennek kapcsán, hanem foglalkozunk azzal is, hogy a fogyasztónak mennyit kell fizetnie, hiszen itt Európán belüli roamingról beszélünk, ez a prioritást képező terület számunkra. Jó magam, megpróbáltam megnézni, hogy mi húzódhat a különbségek mögött. Mi az oka ezeknek a különbségeknek? Esetleg a jogosítványi engedélyezési árak, amelyeket a különböző mobil szolgáltatóktól kérünk, illetve az általuk megadott koncesziók, engedmények, ezek lehetnek a, a háttérben húzódó okok. Hát nem tudom, hogy a roaming díjak miért térnek el ennyire jelenleg Európában. Azt hiszem, hogy a végfelhasználó számára nagyon fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, és az ő érdekeiket képviseljük, szem előtt tartsuk azokat. Úgy érzem. Illetve különböző fogyasztókkal, végfelhasználókkal konzultációkat folytattam, és ennek kapcsán úgy gondolom, hogy ha határon átnyúló szolgáltatásról van szó, akkor ugye vannak olyan szolgáltatások, amelyeket ö, laptopokon, laptopok, le, laptopok segítségével, kártyák segítségével vehetünk igénybe, és aztán végül majd egyszer megkapjuk a számlát. Itt a szolgáltató részéről az információ szolgáltatás mindenképpen kötelezettség, és ezt a kötelezettséget fönn kell tartani. Az ITRE szakbizottság véleményét végigolvastam, más technikai alkalmazásokra is utal az ITRE bizottság, és ezeket mindenképpen nekünk is fontalóra kell vennünk hiszen tudjuk, hogy egy ilyen piacon nagyon gyorsan találkozunk technikai fejlődéssel, fejleményekkel, új innovációval, és itt nem az a feladatunk, hogy mindig megpróbáljuk utolérni a fejleményeket, hanem az, hogy inkább megelőzzük azokat. Aztán a megszüntetési záradék, illetve a 2013-as dátum, de ez nem igazán tartozik az érdeklődési körömbe. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ausztriában tanultam, mondja az elnök asszony, így, így nagyon is jól hangzik ez a német nekem. Én Dánul szeretnék szólni, köszönöm. And now you will love me. Köszönöm, elnök asszony. Bizonyára többen emlékeznek, hogy korábbi szakbizottsági üléseken azzal vádoltak, hogy kommunista vagyok. Kaman úr, a kollégám említette ezt. Nem tudom, hogy én, ha kommunista vagyok, akkor Kamal úr micsoda, de inkább ne folytassuk ezt a vitát. Aláhúznám, hogy az én álláspontomat nem Moszkvából diktálják, hanem a józan ész diktálja, és a liberális gondolkodás. Liberálisként nem szeretem azt a szabályozást, amely csak a szabályozást szolgálja, és egy olyan piacot eredményez, amely nem működik. Kamal úrral egyeztettem, és megígérte, hogy provokatív jelentést ír majd. Állt, állt a szavát, azt kell mondjam, és ennek örülök is. A bizottság javaslata véleményem szerint észszerű, de az SMS-re vonatkozó árkorlátozás elképzelését felvetették. A bizottsági javaslat ben felvetett összeg még mindig túlságosan magas. A fogyasztóknak meg kell adni a megfelelő eszközöket, hogy előre kiszámítsák a költségeket, ne érje sok őket, amikor a számlát megkapják. Az innovációkat segítette a roaming szolgáltatás bevezetése, de nem szabad, hogy az országok közötti kommunikációt korlátozzák a magas árak. Olyan észszerű szintre kell visszaszorítani ezeket az árakat, hogy a fogyasztók megfelelően ki tudják használni ezeket a szolgáltatásokat. A megfelelően kiegyensúlyozott szolgáltatások, illetve a szabályozás megfelelő rugalmasságot ad a szolgáltatóknak is. Remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk működni a kollégákkal a jelentéssel kapcsolatosan vagy mondjam azt esetleg, hogy kedves elvtársa? Köszönöm szépen. Nos, úgy tűnik, hogy változnak a, változik a helyzet. Hogyha figyelembe veszük, hogy ki az, aki nyereségre tesz a, a roamingból, illetve a mobiltelefon használatából, az a, ez, ez nem más, mint a szolgáltató. A hogyha SMS-t küldök külföldről, akkor mondjuk francia határól, akkor ezt Franciaországból számolják, számlázzák, és roaming díjakat kell fizetnem, méghozzá magasabb roaming díjakat. De hogyha Kél, ahonnan az SMS-t küldöm, mert Németországnak nyilvánul, akkor más díjak érvényesek. Tehát meg kell győződnünk arról, hogy ez a piac megfelelő szinten működik, mert jelenleg nem ez a helyzet. Egyetértek azzal, hogy a roaming szabályozást ki kell terjeszteni. Egyetlen egy dologra szeretném azonban fölhívni a figyelmet, ...2009 elején a mandátumunk lejár, és 2009 második felében új parlament áll föl, akkor viszont azonban túlságosan késő lesz majd erről a szabályozásról beszélni. Egyetértek Kamalóra, hogy megfelelő információra van szükség, megfelelő részletességű információra, azonban szorít bennünket az idő, és mi akartuk, hogy az SMS-ek is szerepeljenek ebben a, ebben a szabályozásban, különösen azért, mert nem átláthatóak az árak jelenleg az adatforgalom területén. Az innovációt, innovációt is megemlítette, illetve a kézikészülékeket. Kamal úr, itt azt hiszem, hogy nem értek egyet önnel, hiszen ezek tekintetében a fogyasztó nem nincsen döntéshelyzetben, nincs kellő átláthatóság ebben a témában. Nekem magamnak kell eldöntenem, hogy milyen szerződést kívánok aláírni akkor, amikor új mobiltelefont veszek, veszek, és nem szeretném, hogy ezt rám erőltessék. Azt hiszem, hogy itt szabadság, a jog, szabadság jogainkat kell érvényesíteni. Mladenov, and then Mr. Harbour. Mladenov és Harbour ura. Köszönöm. Elnök asszony, először is teljes mértékben egyetértek Kamál úrral annyiban, hogy szükség van több információra, az első irányelv végrehajtásával kapcsolatosan. Ez nagyon fontos dolog, az első rendeletről beszélek, elnézést, javítja ki magát az előadó. Ez nagyon lényeges. És a filozófiai kérdéseket nem kerülhetjük meg, ő is felvetett ilyen kérdéseket, vagyis Európa korábban valóban vezető szerepet kapott a mobil telefonia fejlesztésében, most már nem vagyok benne biztos, hogy ez a helyzet, de mi annak a hatása, hogy ezt szabályozzuk? Hogyan fejlődnek ennek hatására a technológiák? Világvezetők voltunk, ezt nem szabadna elveszíteni, de még konkrétabban szeretnék fogalmazni. Azzal is egyetértek, hogy nagyon fontos az átláthatóság, kulcskérdés, meg is kell vizsgálnunk talán az egyik legfontosabb kérdéskör az átláthatóság tekintetében, hogy a fogyasztók, az ügyfelek hogyan kapnak értesítést a határértékekről. Bizonyára mi is találkoztunk már ezzel az a helyzettel, hogy amikor elérjük a hálózatok határát, akkor elveszítjük az információkat, a hívásokat, és nehéz visszakapcsolódni a hálózatba. Az adatok tekintetében még érdekesebb ez, hiszen hogyha akkor kapcsolnak ki minket, vagy akkor esünk le a hálózatról, amikor éppen adatokat töltünk le, akkor elvesznek adatok. A legfontosabb kérdés tehát az, hogy az egész kérdést hogyan lehet fogyasztóbarátabbá tenni. Ezt a javaslatot szeretném, néhány javaslatot szeretnék felvetni a vita kedvéért. Tehát nem szabad automatikusan leválasztani a hálózatról az ügyfeleket, tehát választhassanak, hogy automatikusan kikapcsolják-e számukra a szolgáltatást, ha elérik a hálózat határát, Nekik választaniuk kell tudnia kettő között. Lehet, hogy valaki úgy dönt, hogy nem akarja ezt kikapcsolni, és vállalja a következményeket. Az is fontos, hogy, hogy miben fejezik ki a határértékeket a szolgáltatók. Volumen számokban, vagy pedig pénz értékben. Ennek hatása lesz azokra a szolgáltatókra, amelyek netto importőrök és nem exportőrök roaming szolgáltatások tekintetében. Vannak kis és nagy szolgáltatók és tagállamok az Európai Unión belül, és különösen déleurópai, kis déleurópai országok esetében, amelyeknél nagyon fontos a turizmus, mint ipar, az import tekintetében nagyon lényeges kérdés ez. És utolsó észrevételként még kiegyensúlyozottabban kell megközelítenünk, és ezzel kapcsolatosan lesznek módosító indítványaink is, tehát meg kell vizsgálnunk azoknak a szolgálóknak a védelmét, amelyek nettó importőrök, és nem csak azoknak az érdekeit kell védnünk, akik nettó exportőrök. Valamiféle egyensúlyt kell itt létrehozni, ebben a bizottságban is, hiszen a legfontosabb, hogyha ezt a belső piac szempontjából nézzük, vagy fogyasztóvédelmi szempontból, az, hogy hogyan kell megvédeni a fogyasztók védel, érdekeit a számlaokozta sokkoktól, de ezt észszerűen kell tenni az iparág érdekeit is figyelembe véve, Bizonyára mindenki egyetért, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon nehéz volna, nem csak bosszantó, de nagyon nehéz is volna, hogyha folyamatosan olyan helyzetben kellene dolgoznunk, hogyha ö, átlépünk egy bizonyos határt, akkor ö, megszakítanak a szolgáltatásokat. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, köszönöm. Először is szeretném megköszönni azt a támogatást, amelyet a szakbizottságtól kaptam akkor, amikor a csek elnökséggel majd tárgyalok, szeretném ezt újra évezni. Hadd emlékeztessem a kollégákat, hogy támogatták az átláthatóság intézkedések erősítését, és több fontos olyan intézkedését is, amelyekkel a fogyasztók maximális időtartamú szerződések jogát, stb. stb. kapnak. Úgy gondolom, hogy ez a bizottság már ebbe az irányba lépett határozottan, és azért teljesen jogos, hogy most ezekre a szerintem abszolút lényeges intézkedésekre összpontosítsunk a fogyasztó szempontjából a lényegesre, hogy választhassanak. És akkor, amikor egyre inkább azt látjuk, hogy úgynevezett ingyenes vagy összekapcsolt ajánlatok vannak különböző ráták a különböző országra, akkor érezhető, hogy mi minden történik a piacon. Nem igazán láttam, ez az első megjegyzésem, nem láttam a bizottsági javaslatban változtatásokat, és azt szeretném majd megkérdezni, hogy teljesen elégedettek-e a kollégák a bizottság átláthatósági javaslatával. Vagy pedig ránk hagyják, hogy például az adatroaming csomagok komplexitásával kapcsolatban többet kérjünk, mert szerintem ezek a, az ajánlatok rendkívül homályosak. És nekem például, amikor megkapom a számlámat, nagyon-nagyon alaposan utána kell néznem, hogy megtaláljam, hogy mennyi a díj, amit fizetek. Ráadásul ez országonként el is tér. Úgyhogy ez igazából lehangolja az embert. Aztán, hogyha egy bizonyos havi összeget meghalad a számom, akkor van nyilvánvalóan, akinek ez jó, de azt szokták mondani, hogy olyan lehetőséget kell biztosítani, mi általában lehetővé teszi a költség kézben tartását a fogyasztó számára, és a mi csomagunkban benne van ez. A bizottság nagyon helyén való ér, érvel, és a bizottság pedig mindig változtatja a nemzetközi roaming véleményét. Azt mondja, hogy a versenyt erősíteni kell, de újra meg újra figyelmeztetünk, hogyha csökkenteni akarjuk a rendszert, ha könnyebbé akarjuk tenni az életet a szolgáltatók számára, akkor ugye pontosan az ára meghatározása az, amely a kommunikációs üzletágban a legalkalmasabb az üzlet megindítása, a, maxim, a bevételek maximalizálása. Tehát, hogyha a versenyben könnyebbé akarjuk tenni a helyzetet, akkor csökkentsük a, az ár maximumot. Hogyha megnézzük ezt a jelentést, a nemzetközi roaming jelentést, akkor azt látjuk, és nincs meglepetés ebben kollégák, hogy a fogyasztói árak itt maximum, nagyjából a plafon környékén vannak, úgyhogy ez nem is meglepő. Pedig figyelmeztettük őket. És pontosan ez történik az SMS, javas, az SMS javaslattal is. Sőt, ami még fontosabb, az SMS javaslat, mivel bizonyos országokban magasabb az SMS díj, mint másod, ez ugye a piac része, az európai szintű árplafon az egész európai piacot befolyásolná. Lehet persze mondani, hogy a fogyasztóknak ez kedvezőbb, nem tudom, hogy ez a jó-e vagy sem, de hát azt ezt érdemes lenne végig gondolni, ami az adatroamingot illeti, és az SMS-t. Megint arra utalnék, amit Nikolaj Vladinov mondott abban a helyzetben vagyunk, amikor az összes mobil szolgáltató beruházási javaslatokat vizsgál, hogy a hálózat kapacitásait növelje, mert az adatroaming igény erősen növekszik. Ugye fix árakat ajánlanak, mint például az otthoni számítógépeknél. És most már vannak nagyon vonzó roaming ajánlatok is. Nálunk legalábbis nem tudom másutt is vannak-e. Ez persze azt fogja jelenteni, hogy az emberek nem e-mailezni, hanem SMS-ezni fognak, hogyha fix árak vannak. Tehát tényleg azt mondjuk-e komolyan, kedves kollégák, hogy beavatkozunk nagyon keményen, hogy és úgy határozzuk meg a, a kiskereskedelmi árakat, amikor nagyon, egy olyan időszakban, amikor nagyon gyorsan változik a piac, amikor az adatroaming terén beruházásokon gondolkoznak a szolgáltatók. És amikor az internetet, az interneten már a Skype-ot is használják, különösen, hogyha Európán kívülre akar az ember kapcsolatot teremteni, mert sokkal alacsonyabb az internetes költsége. Ha van internettel kapcsolt telefonunk, akkor természetesen lesz internet is és akkor a roaming el fog tűnni, e felé megyünk. Akkor most miért javasluk, javasoljuk azt, hogy keményen avatkozzunk be egy jelentősen változó piacba, és amivel tulajdonképpen egy olyan területre avatko- való beavatkozás jelentene, ami gyakorlatilag hamar el fog tűnni. Úgy gondolom a kollégáim akik akarják ezt a javaslatot, azoknak talán mégiscsak jogunk van elmondanunk, hogy miért nem lenne ez jó az európai fogyasztó számára. Köszönöm. Nagyon gyorsnak kell lennünk, hiszen még van sor kérdésünk. A bizottság képviselőjét kérem meg kommentárjára. Először is a bizottság köszönetet szeretne Kamál úrnak mondani a vitáért. Az árnyék előadóknak és a bizottság, szakbizottsági vita, vitáért önmagáért köszönetet kell mondjunk. Mint mondtudják, osztjuk véleményüket az árplafon megszüntetésével kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez nem a fogyasztó értelme, és nem szolgálja a piac célkitűzéseit sem. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a javasolt jogszabály nem ár meghatározásról szól, nem arról, hogy eltöröljük a profitokat, ahogy önök mondták, vagy hogy csökkentsük a túlzott profitokat. E, emlékezzünk arra, hogy a roaming rendelet egy, piac, egy hibás piaci fejlemény vagy fejlődés miatt alakult ki ezen a piaci szegmensen, és a túlzott hang, hangárak, illetve a telefonjának a hangrészére vonatkozó árak csökkentését célozta meg a fogyasztók érdekében, a parlament nevében, a parlamenttel együtt, európai szinten és természetesen az SMS-t is ebbe be akartok venni. Beérkezett hozzánk ezen kívül egy kérés, hogy még 2008 vége előtt térjünk erre vissza. Úgy gondoljuk, hogy a hatástanulmány nagyon részletes, és azt is látjuk, hogy az ERG múlt héten vagy két hete beadott adatai pontosan ugyanazt a tendenciát követik, mint a korábbiak. Az a tény, hogy a szolgáltatók nem akarták, nem éltek a jogszabály rugalmasságával, egyértelműen bizonyítja, hogy nincs verseny. Még mindig nincs ezen a piacon. Ez nem pusztán a bizottság véleménye, ez a fogyasztói csoportoké is, a, a kormányzatoké, nem kormányzati szervek, és sőt, még néhány szolgáltatónak is ez a véleménye. Mi úgy gondoljuk, hogy javaslatunk kiegyenlített, arányos, rugalmasságot biztosít, és teljes mértékben figyelembe veszi a fejlődést. És éppen ezért az adatroaminggal kapcsolatban nem javasoltuk a kiskereskedelmi szabályozást. A kiskereskedelemnek az alakulását mi magunk is látjuk e piacon. De rá kell mutassak arra is, hogy a bizottság a roaming rendelkezést kivételes intézkedésnek tekinti. A szakbizottság előtt nem titkoljuk el azt a célt, hogy ez nem állandó rendelkezés szándékunk szerint, és a piac szereplőinek versenyezni kell egymással a fogyasztók javára. De jelenleg ez nem így van még, és ezért álltunk elő ezzel a javaslattal. Nagyon örülünk azzal, hogy önökkel részletesen megtárgyalhatjuk javaslatunkat. Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak, a szakbizottsági kollégáknak. A kommentárokért nagyon örülök annak, hogy úgy vették a hozzászólásokat, ahogy szándékoztuk provokatívan. Nem is gondoltam, hogy most az átláthatósággal kapcsolatban konszenzusra jutunk, de mégis a kiinduló pont ehhez jó. Még akkor is, amikor a transzparenciával, átláthatósággal kapcsolatban, a számlák érthetőségével kapcsolatban a szolgáltatókat tárgyaltam, ők is azt mondták, hogy nem az, ők, nem az ő érdekük az, vagy nekik sem érdekük az, hogy az újságokban megjelenjenek ezek a történetek, hogy milyen túlzottak a költségek. De hát nyilvánvalóan ezt nem akarták, és ők, ők is egyetértettek azzal, hogy nagyon fontos az átláthatóság, és le kell állni ezekkel a sokkoló számlákkal. hosszú technikai jellegű vita előzte meg a javaslatokat, nem részletezem most, de többé, többek között azért is kell megvizsgáljuk ezt a kérdést, mert a mobiltelefonok megszüntetésének a, a díjával is foglalkoznunk kell majd. Úgy tűnik, úgy tűnik, hogy az áraknak költségalapra kell épülnie. Ha a költségalapú ármeghatározás van, akkor azért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit fogunk kérni. A vállalatok különböző módon járnak el ebben, és ahogy Malcolm is mondta, nagyon bonyolult kérdés. Ez inkább az értékalapú meghatározás kellene. A költségalapúnál tudnélik, eljuthatunk oda, hogy hogy bizonyos piacokon a készülékára is nagyon-nagyon magas lesz. Most ugye tudjuk, hogy jelenleg a, a készülék ár nem tükrözi a költségét. Nyilvánvalóan a technológia változik, egyre több alternatíva van, van wifi roaming, és már nagyon sok wifi roaming ajánlat is van. A szolgáltatók problémája, és ezzel foglalkoznunk kell az átláthatóság keretében, hogy vannak olyan szolgáltatók, illetve készülékgyártók, akik azt mondták, hogy le kell venni a hangalapú szolgáltatásokat a készülékekről. Átláthatóság miatt ez egy olyan kérdés, amit meg kell vizsgálni, mert a fogyasztóknak lehetőséget kell kapni arra, kell, hogy legyen lehetőségük arra, hogy hangalapú szolgáltatásokhoz is hozzáférjenek. Mert az nem ér, hogy ez így nem versenyképes. A technológiai alternatívákat is meg kell vizsgálni, a roaming alternatíváit. Ahogy Malcolm mondta, az SMS piac hal- halódik. Ugyan a volumenek még emelkednek, de hosszú távon az SMS piac elhal. Én egy wireless lenre szoktam rákapcsolódni, ez egy olcsóbb, e, e-mailezem, e, az úgynevezett IM-et küldöm, nem pedig az SMS-t, és ez lesz a jövő, ez a technológia. nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen a technológia mögött ott kell, hogy álljon a, a szabályozás is, de nem szabad a szabályozónak meghatározni a technológiát. Ne szabályozzuk ezt, pláne olyat nem, ami még nem is létezik. Azt garantáljuk, hogy ne zárjuk azonban ki a technológia fejlődését. Drága kolléganőm, saját frakciómból örülök, hogy még mindig szeret engem Rízasszony, a pusziaira is számítok majd, de az, hogy túl liberális ahhoz, hogy liberális legyen, ez nagyon jól hangzik, de már remélem, hogy a vitánk legalább gyümölcsöző lesz, és meg tudjuk beszélni a költség és az érték alapú um, ármeghatározás különbségét. Az átláthatósági kérdéseket említették még a kollégák, a készülék szabad választásának lehetőségét. Kíváncsi vagyok, hogy mit ért szabadságon itt e vonatkozásban. Azt szeretném kérni kollégák, hogy próbáljuk meg a vitát végigvinni, lehet technikai jellegű, lehet személyes, de hadd kérjem azt, hogy arra a négy vagy öt alternatívára is térjünk ki, amit javasolunk. Gondolják ezeket végig és ő asszony a bizottságtól. Nézze, asszonyom, ahogy Malcolm mondja, ő és én is már dolgoztunk ármat, ár meghatározással. Akárhogy is hívjuk árplafon vagy meghatározás, végül is meghatározzuk az árakat. Még egy dolgot mert a szolgáltatók vajon miért akarnak ezen ár alatt szolgáltatni, hogyha tudják, hogy egy év múlva új árplafon lesz. Azt mondják, hogy minek foglalkozzak vele. A bizottság vagy a szabályozó amúgy is szabályozni fog. Nagyon várom a vitát, reméljük, hogy rendkívüli intézkedés lesz valóban. Köszönöm. Mandes úr már nagyon várja, hogy sorra kerüljön, és késünk. El kell halasszuk a szavaztás, szavazást március másodikára. Manders úr a következő a fogyasztóvédelemről és a videójátékokról. Dank u, voorzitter. Van het ene telefoons... Köszönöm szépen, elnök asszony. A telefonjátékocskáról térjünk át a videójátékocskákra. a piac szabályozás ösztönzése a piaci szint alatt. Hát nem tudom, hogy ez mennyire jó. Jelentésemben, amely a videójátékok negatív kihatásairól szól a fiatalkorúakra. Nos, ebben azt hangsúlyoztam, hogy milyen, jellegű, milyen jelentős változások vannak a piacon, alapvetően technikai jellegűek. Az online játékok és interaktív játékok terén. Az elmúlt években egyre több játékot fejlesztettek ki felnőttek számára is, amit persze fiatalabbak is játszhatnak, és ebből politikai vita indult el. Elvileg azt kell hangsúlyoznunk, hogy a videójátékok nem károsak általában, és, és nem Er, nem erőszakot keltőek. Persze vannak olyanok, amelyek, igen, mindig vannak, de mindig vannak kivételek. Tegnap volt egy workshop különböző tagállamok részvételével, és nagyon fontos volt, úgy gondolom megérte, hogy ott voltunk. Miért? Azért, mert úgy gondolom, hogy a videójátékoknak sokkal több a társadalom szempontjából a többletértéke, és meg kell tanuljuk azt, hogy az új az nem mindig félelemre ad okot, és olyan jogszabályokat kell hoznunk, ahol az új elemeknek a pozitívumait a generációk, az új generációk is élvezhetik. A szakértők véleménye az, hogy 0,3%-a az eseteknek ne, negatív lehet, a többi része pedig pozitívum. Ez kiváló. Egy dolog a feladat, hogy biztosítsuk azt, hogy az iskolákban a szülők, a gyermekek a videójátékok értékeit is megtanulják. Vannak technikai jelen, lehetőségek, ezt jelentem is a, a, a jelentésem tartalmaz, és például a figyelmeztetőjelzés, ami jelzi, hogy túl agresszív egy videójáték, és akkor ezt a gombot megnyomva a játékot egyfajta tiltott dobozba kerül önkéntes rendszerek vannak, amelyek már korosztály szerint próbálják osztályozni a játékokat. Fontos, és ezt jelzem is jelentésemben, javaslatomban, hogy garantáljuk azt, hogy az európai elképzelések párhuzamosan futnak, többféle van, nem csak online játok vannak, Németországban sokkal szigorúbb a vonatkozó szabályozás, a játékgyártókat sok mind, ugyan azok, akiket kitiltanak játék szerkesztőket Németországból interneten ugyanazokat a játékokat felkínálják. Harmonizált európai szabályokra van szükség ahhoz, hogy életkor szerinti ellenőrzést is lehessen végezni. A rendszerek ne zavarják egymást. Új megoldásokat kell találni a hozzáférésre vonatkozóan. Tehát, hogy bizonyos játékokat ellenőrizni lehessen, látni lehessen azt, hogy nem túl fiatal ez a játékos, ezen kellene elgondolkozni. Talán van arra lehetőség, hogy egyfajta európai elképzeléssel ne csak a tagállamokban, hanem egész Európában lehessen ilyen módszert alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a játékok címkézése, csak így, ha már európai szinten harmonizálunk, az, ön, az ágazat önszabályozása a PEGIN keresztül, ez ugye most fejlesztési szakaszban van, és elvileg ez az egyetlen amelyet a boltokban vásárolni lehet, és amivel a fogyasztó ellenőrizheti, hogy megfelele az életkor osztályozásnak az adott játék, vagy sem. De ez a PEGI még nem ö, vonatkozik online játékokra, pedig meg kellene, ki kellene arra is fejleszteni. A tagállamoknak a tagállamokat sokkal jobban kellene ösztönözni arra, hogy a PEGI rendszert a nemzeti jogszabályukba felvegyék, és hogy megpróbálják azt harmonizálni. Elvileg, a, tehát a következő a következtetésem, és ezt tegnap megerősítette a szakértői megbeszélést. Nem szükséges külön jogszabályt hozni európai szinten, de ösztönözni kell, a francia szakértő következtetése, aki bár nem volt fiatalabb, illetve bocsánat, fiatalabb volt nálam, de szakértő volt. Tehát azt mondta, hogy igen és legyünk kíváncsiak, akarjunk új információt, járjunk utána, hogy milyenek a legújabb fejlemények. A televízió 30 évvel ezelőtt az ördög doboza volt és aki most ott ül előtte, azok mind figyelmeztették, hogy az egész társadalmat a pokolba fogja vinni. De most tudjuk, hogy enélkül nem kapnánk meg az információt. Nem kell minden programot nézni, hogy a pornográfiát is meg lehetne nevezni ezek között, de a fiatalok már tudják, hogy mit, mikor lehet felelni. Tehát a neveléssel lehet ezt eh, megtanítani, nem pedig eh, tilalommal, vagy szigorú törvényalkotással, például a játékoknál is. Ha valaki kíváncsi részletekről is eh, szólhatok, de a PEGI, tehát ez az átfogó rendszer, amely a korosztály vagy az életkor szerinti osztályozást biztosítja, ezt ki kell fejleszteni az online játékokra is de elsősorban a tagállamokkal együttműködve az oktatási rendszerben kell megtanítani az online játékokkal való felelősségteljes játszást, a tudatosítás a gyerekekben, a felnőttek felvilágosítása, hogy lássák, hogy többletérték is van a videójátékban, és el tudják dönteni a felnőttek, hogy káros-e a videójáték vagy sem. Jeff, Jeffrey Goldstein professzor azt mondta, hogy a tudományos kutatások azt mondják, hogy a videójátékok, amelyeket gyerekként, játékosként negatív hatása volt, akkor ezeket a játékokat a gyakorlat mindig átalakítja. Ami fontos azonban az az, hogy biztosítsuk az oktatás révén, hogy a gyerekek ne üljenek heti 30 órát a videó előtt, és aztán ne tudjanak sportolni, teniszütőt megfogni, vagy tanulni. A videójáték tartalmával azonban arra kell ügyelni, hogy nehogy függőség alakuljon ki, ugyanúgy, mint a televíziónál a videójátékoknál is ugyanez fordul elő. Tudjuk, hogy van többet értéke, de nem az, hogy egész nap ültünk, ülünk előtte, hanem, hanem az életünkhöz egy pluszt adjon. Ez az iskola feladata, hogy ezt megtanítsa. Ezzel teljesen egyetértek. Remélem, hogy a kollégák egyetértenek ezzel. Január 26-án 12 órakor lesz a módosítók beadásának a határidéje, és várom a kollégák válaszát. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Következő hozzászólói a szó. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο εισηγητής, ο κύριος Μάντερς, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή έκθεση Először is hadd mondjam el, hogy a jelentéstevő kiváló munkát végzett, egy nagyon jó jelentés készült, és hogyha megnézzük ennek a jelentésnek a témáját, illetve megnézzük a bizottsági közleményt, akkor látjuk, hogy fogyasztóvédelemről van szó, különösen a kiskorúakról a videójátékok kapcsán. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy ez nem, jelente, nem jelenti azt, hogy a videójátékok káros hatásúak lennének, vagy veszélyesek lennének, Sőt, pontosan az ellenkezője az igaz, nagyon sok ilyen videójáték közelíti a fiatalkorúkat a technológiához, új világot fedezhetnek fel általuk, és általánosságban véve egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy pozitív hatással lehetnek a videójátékok a fiatalok fejlődésére, nevelésére, illetve oktatási célból is felhasználhatóak ezek a játékok. Mindemellett Azonban beszélnünk kell a fogyasztóvédelemről, illetve a kiskorúak védelméről. Meg kell tehát fogalmaznunk, hogy milyen veszélyeket rejt magában a videójátékok alkalmazása. Ha pozitívan akarok fogalmazni, akkor azt, azt is el kell mondanom, hogy néha orvosi célból is felhasználjuk a videójátékokat, és tegnap a meghallgatás során azt hall, hallottuk, hogy egy erőszakos videójáték nem feltétlenül vezet oda, hogy erőszakosan viselkedjenek az emberek. Ez ugye egy érdekes megjegyzés volt. Mindemellett, hogyha megnézzük a tanulmányokat, akkor nem ezt látjuk érvényesülni bennük. Aztán van még valami, amit lényegesnek tartok. Ez pedig a következő. Nem lehet kijelenteni, hogy a kiskorúak, a videójátékot használó kiskorúak kora, illetve a tartalom között kapcsolat lenne. Tegnap egy prezentációt hallottunk a PEGI rendszer kapcsán, és a legtöbb panasz, amely elhangzott, abból származott, hogy a játékosok életkora nem felelt meg a játékok tartalmának. Azt hiszem, hogy ez egy érdekes megjegyzés. Lehet, hogy a tagállamoknak itt fegyelmezettebben kellene eljárniuk, és meg kellene győződniük arról, hogy a PEGIT alkalmazzák, illetve elképzelhető, hogy másik osztályozási rendszert kellene bevezetni, hiszen nem minden tagállam alkalmazza a pegit. Aztán még egy megjegyzés. A bizottság magyarázó dokumentumában az szerepel, hogy csak négy ország tiltja a videójátékok használatát. Ez meglepő számám, számomra, hiszen vagy erőszakos és veszélyes a videójáték, vagy nem. Az a tény, hogy bizonyos tagállamok károsnak ítélik meg a videójátékokat, mások nem, ez meglepő számomra. Lehet, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy érdemes lenne ugyanazon szabályokat érvényesíteni minden tagállamban a videójátékok tiltását illetően. Aztán nagyon gyakran televízió segítségével reklámozzák ezeket a videójátékokat olyan időszakban, amikor a fiatalkorúak televíziót néznek. És ezáltal erőszakos televíziós programokat néznek a fiatalkorúak. Jobb lenne, hogyha a felnőtteknek szánt játékokat reklámoznánk olyan időszakban a nap során, amikor valószínűleg csak a felnőttek ülnek a televízió előtt. Tehát zárásképpen hadd mondjam el, hogy véleményem szerint egy kiegyensúlyozott jelentésről van szó. Egy gondolatot megemlítettem a jelentéstevőnek, ez pedig az, hogy ezek a videó, ezeket a videójátékokat mennyiben lehet kávézókban játszani. Azt hiszem, hogy ez a saját országomban nagyon népszerű lenne. Nagyon sokan videójátékokat használnak otthon, azonban az internet kávézók egyre elterjedtebbek, és a fiatalokat arra ösztönzik, hogy a internet kávézókat vegyék igénybe. Ezek az internet, ezen internet kávézók tulajdonosai pedig azt szeretnék, hogy a fogyasztók tovább maradjanak. Tehát a, az, zárásképpen azt kell mondanom, hogy a videójátékok inkább pozitívak, mint negatívak, azonban a fogyasztóvédelemre oda kell figyelni. Elnök, köszönöm szépen, Terris következik. Benohama úr nevében. Merci, Madame la Présidente. Je vais me permettre de donner quelques impressions au nom de... Euh, köszönöm szépen, elnök asszony. Ben Mamon nevében szeretnék szólni, aki nem tudott eljönni a mai napon erre az ülésre, azonban megosztanám az ő véleményét egy pár percben önökkel. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Hihetetlen változás történt a videójáték ágazatban, különösen a célközönséget illetően, és ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk ezt az esetet különösen a fiatalkorúak tekintetében, hiszen a fiatalkorúak nem gondolják azt, hogy a az erőszakos játékok erőszakos viselkedéshez vezetnének, azonban a videójátékok tartalma esetleg sokkolóan hathat a fiatal korukra, korúakra. Vannak erőszakos jelenetek, szexjelenetek, illetve fai gyűlöletre ösztönző jelenetek ezekben a játékokban, és a, ugyanúgy, mint az audiovizuális szektorban egyértelmű jelzésre van szükség, meg kell védenünk a fogyasztókat illetve információt kell szolgáltatni az általuk alkalmazni kívánt programot illetően. Nehéz címkézési rendszert alkalmazni a termékek természetéből kiindulva, Azonban el kell mondanom, hogy nem vagyok annyira lelkes, mint a jelentéstevő az önszabályozás tekintetében, tehát a gyártók önszabályozását illetően. hogyha egy egységes osztályozási megjelölési rendszert kívánnunk alkalmazni az Európai Unióban, akkor azt hiszem, hogy ez az intézkedés hatékonyabb lehet az önszabályozásnál. Továbbá meg kell vizsgálnunk az online játékokat. Ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket Benoît meg kívánt osztani önökkel. Én személy szerint szeretném fölhívni a figyelmüket, és itt nem képviselőként szólok, hanem inkább szociális munkásként, a következőkre. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk, akkor gyermekekről beszélünk, olyan gyermekekről, akik teljesen normális életet élnek, és akinek, akiknek nincsenek problémáik. Azonban hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ezek a játékok, esetleg az úgynevezett borderline gyermekek figyelmét is magukra vonhatják, tehát az egészséges és a betegség határán élő gyermekeket, és lehet, hogy esetleg felhasználják ezeket a játékokat nem veszélyes vagy erőszakos célból, hanem annak kifejezésére, hogy nem megfelelő helyet foglalnak el a társadalomban. Több mint 25 évig dolgoztam ilyen gyermekekkel, és azt tapasztaltuk, hogy voltak olyan videójátékok, amelyek függőséget okoztak több mint tíz évre. Ezeket a figyelmeztetéseket is meg kell hallgatni. Természetesen vannak videójátékok, amelyeket oktatási célból is föl lehet használni, ezek ellen nincs kifogásom, azonban vannak olyan videójátékok, is, amelyeket orvosi célból is felhasználhatunk. Ezt is támogatom. Azonban óvatosan kell eljárnunk. Mr. Manders, do, do you want to comment? Elnök Manders úr, kíván-e hozzászólni a vitához, röviden, hogyha lehet? Eh, nagyon röviden, nagyon néhány, nagyon röviden tehát néhány dologra hadd reagáljak. A szakértők Társasága is ezt mondta, hogy tulajdonképpen a szülőknek van elsődleges felelőssége, nekik kell tudni, a, és ezt Angelakes úrnak mondom, tehát nekik kell tudni, hogy a gyerekek hol vannak, ha kiengedik őket. Tehát ha utcára engedi őket, akkor nem lehet a politikát felelősíteni, hogy erre vonatkozóan törvényt hogyan. Ez az első. Tehát neki kell tudni, hogy a gyerekek mit csinálnak egész nap. A másik pedig Ugye elhangzott, hogy vannak olyan gyerekek, akik szellemi betegség miatt egyfajta orvosi terápiaként videójátékot használnak. Jó, hát a pszichiátrián vagy az orvosnál, hogyha ezt írják fel nekik, akkor nem kell igazából erre vonatkozóan jogszabályt hozni, hogy megtehessék és egyébként pedig európai szinten megtiltanánk a szülőknek, hogy alkalmazzák. Az interneten keresztül azonban mégiscsak megtörténhet bármi, azt a politika nem tudja befolyásolni. A szakértők tegnap azt mondták, hogy a videójátékoknál szó sincs a belefáradásról, hanem a függőségről, az obszesszióról. A, a, a függőség kialakulása az a fajta megszállottság egészen más, ez ellen kell tudni fellépni, ettől már lehet beteg valaki. Legalábbis a szakértők ezt mondják. Az utolsó dolog, és tényleg elnök asszony utána befejezem, nagyon érdekes az is, hogy hogy hogy a, hogy a V játékokon keresztül időről időre testmozgásra ösztönzik a videójáték használóit, és ez nagyon érdekes. Remélem, hogy a kollégák ö, konstruktív értelemben kívánják a módosításokat, és még egyszer csak azt tudom mondani, hogy január 26-a. Köszönöm. Wow. Okay, you said the deadline for amendments and the rest... Uh, uh Rendben. Akkor a többi körülmény, amit meg kell említeni, az az, hogy február 10-én veszük figyelembe módosításokat, 14-én szavazunk, majd a plenáris ülésen márciusban, az első ülésen. És most Newton Dan úrnak adnám meg a szót a következő véleménynél. A kérdésem, hogy rendben van-e, hogyha elhalasztjuk azt a vitát, amely Harbour úr véleményéről szólna, a pre-commercial procurement témakörben, tehát hogyha ez holnap délelőtt volna, mert igazából kezdünk kifutni az időből. Nincsen időnk minden téma megtárgyalására, úgyhogy ezt a hallgatást úgy értékelem, hogy elfogadták a javaslatomat. Newton Dunn úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony kellemes meglepetés, hogy a bizottság sok tagja még itt is van, megtiszteltetés ez számomra. Úgy látom, hogy ráadásul még senki nem is vitatkozik velem. Úgyhogy nincs is, aki ellent mondjon nekem. Lehet, hogy nincsen itt minden nyelven ez, az, ez a vélemény. Köszönöm a bizottság titkárságának sok segítséget nyújtottak a tények feltárásában. Elnök asszony, remélem, hogy a kollégák elfogadják a felvetett javaslatokat a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság véleményével kapcsolatosan. Ennél több javaslatot már nem is szeretnék most elmondani. Köszönöm szépen. Yes. Következő felszólaló. Um, a mi álláspontunk a frakció álláspontját Gabriel Katú alakította ki, ő követte nyomon ezt a témát. Nekem is van bizonyos tapasztalatom a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban, két éves tapasztalatom. Egyetértünk az általános állásponttal és állásfoglalással, amelyet Newton Dan úr kifejtett a véleményben, de szeretnénk egyértelművé tenni, hogy véleményünk szerint az 55%-os arány az, a vám esetében nem elégséges. Ez a javaslat szerepel a szövegben. Szeretnénk pontosabban érteni, talán erre is magyarázatot kaphatnánk, hogy ez miért szerepel így a szövegben. A magyarázat kezdette szerepel itt, de vannak kétségeink, talán változott az álláspont, az Európai Bizottság álláspontja, vagy talán a parlament álláspontja is, például Marian Tiszen jelentésében, Marian Tiszen jelentésében, és szeretnénk, hogyha figyelembe vennék ezeket a számokat egyfajta indikációként, 2008 2008-es számok ezek, előzetes számok tehát, Tudjuk, hogy a 2007-es számokról vitázunk elsősorban most. A végrehajtási arány a 77%-os a fogyasztóvédelmi programok esetében alacsonyabb, mint amire számítottunk. A bizottság számításai szerint legalábbis. Newton úr szerint ez nagyon megalapozott és prudens szám, talán a bizottság ezt pontosíthatná, véglegesíthetné ebben a körben, mert a költségvetés több helyen tárgyaljuk, és vagy nem használjuk fel, vagy túl messzire megyünk. Itt van egy 45-ös szám, egy 45 százalékos szám, 45%-kal alatta vagyunk a megszavazott értéknek, és a másik a 77% az ugye 23%-os eltérést mutat. Itt már nem 23%-kal van gond, ez egy alacsonyabb szám, úgyhogy ezzel nincs gond. Ezt a fajta pontosítást szeretném megkapni az Európai Bizottságtól, vagy az előadótól. De itt a második részben Newton Dunn úr a bizottságot idézi, talán, hogyha a bizottság pontosítaná ezt az adatot. Bizonyos mozgásokat látok ezen a területen, de attól tartok, hogy romolhat is a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rüle asszony. Csak egy mondatot szeretnék mondani. Egyszerűen azt kérem Dan hogy Fortut asszonynak a figyelmét hívja fel, hogy a 2.7-es háztartási bocsánat, költségvetési sort még nem merítettük ki. A bizottságnak ezt el kellene mondani, de hát Fotó asszony jelenlétének hiányában ezt azért mégiscsak meg kell, hogy jegyezzem. Mindig úgy gondoltam, hogy túl kevés a forrás, ami lehetős, a rendelkezésünkre áll, és nem túl sok. Um, does the commission want to comment? A bizottságnak fölteném a kérdést, hogy kíván-e hozzászólni a vitához. Okay. Thank you for the uh, speech. Uh... Köszönöm szépen. Csak a vám kérdésekről szólhatok. Okay. For the customs. Hmm? Okay. Thank you. I can only speak for the payment and appropriations for the... Tehát a 14.04-es cikkerről beszélhetek csak. A kifizetések nagyon sok problémát okoztak, hiszen az előzetes becslések nem voltak egyértelműek, a szerződések nagy része esetében, és ezért hosszú, hosszú távú szerződéseket érintettek. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi tervezés nehéznek bizonyul, ez pedig megmagyarázza azt, hogy ebben az évben a kifizetési előirányzatok megvalósítása miért volt alacsony. 2008-ban 93 százalékos volt a kifizetési előirányzatok megvalósítása, ez pedig annak köszönhető, hogy megfelelően történtek az előzetes becslések. Ennek értelmében a költségvetési előirányzat, illetve a ténylegesen felhasznált források közötti szakadék csökkent. Köszönöm. Newton Dan úr kívánna hozzászólni. Igen, köszönöm szépen. Nagyon röviden, de úgy érzem, hogy nagyon releváns volt ez a vita, ami elhangzott. Köszönöm a kollégák érdeklődését. Már remutattam a kolléganőnek, hogy valóban itt alacsonyabb volt a költés, de 2007-tel kapcsolatosan már nem tudunk mit tenni. Lezártuk ezt az évet, erről már csak kommentárokat készíthetünk, hogy ezt már nem akarjuk a jövőben viszont látni ezt a helyzetet. Úgyhogy jobb, hogy a bizottság a 2008-as évről beszél, ez már lezárul, de a jelentéstétel még nem zárult le, így sokkal jobb helyzetben vagyunk. A bizottságnak azonban, a szakbizottságnak le kell szögeznie, hogy 2007-ben alacsony volt ez az érték, ezt észleltük, és reméljük, hogy nem ismétlődik meg ez a helyzet. Köszönöm szépen. Január 30-a a határidő a módosító indítványok benyújtására, február 10-én fogadja el az IMCO a módosításokat, és március 25-én a plenáris ülés szavaz Mint említettem, ugrunk egy kicsit, holnapra halasztottuk a Harbour jelentést, és nézzük az élelmiszerekről szóló tájékoztatást, fogyasztói tájékoztatást. Bernadette Ferno asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ugye még nem láttam a kollégákat, ebben az évben, és ezért mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni ez alkalommal. Nagyon remélem, hogy a választások után is együtt dolgozhatunk majd, hiszen jól ismerjük már egymást. Nagyon fontos dokumentum van előttünk, jó pár módosítás született ebben a témában, és ez is bizonyítja azt, hogy a tisztelt képviselőtársakat igenis foglalkoztatja a fogyasztóvédelem. A bizottság pozitív aspektusokat sorolt fel kiadott dokumentumában, különösen a fogyasztókat illetően. Két fő irányvonal körvonalazódik. Az élelmiszerekkel kapcsolatos szakértőktől információt kaptunk, és ugyanígy megvizsgáltuk az élelmiszerek címkézését. A túlsúlyosság nagyon nagy problémákat okoz Európában, ahogyan ezt jól tudjuk, és a termékek minősége aggodalomra akad, ad okot, mindenki, mindenki számára fontos ez. Fontos a fogyasztónak az, hogy információt kapjon a különböző termékekről, különösen akkor, hogyha egészségét megkívánja őrizni. Több mint 200 módosító javaslat született, és ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. Nagyon sok módosító született, ahogyan mondtam, és ezért kérem, hogy halasszuk el a szavazást, hiszen a karácsonyi időszakban nem volt időnk arra, hogy megvitassuk ezeket. Meg kell nézni egy kisebb munkacsoport keretében, hogy mire juthatunk a módosítókkal. Egyesével végigolvastam ezeket a módosítójavaslatokat, és rádöbbentem, hogy önökkel, illetve Heaton Harris tevő úrral közösen nagyon sok érdekes kompromisszumos módosító javaslattal rukkolhatunk elő, és így egy jobban struktúrált, egyértelműbb anyagot hozhatunk létre, és esetleg megszabadulhatunk a jelenlegi ellentmondásoktól is. Van még valami, amit tisztázni kívánok. Ugye nem szeretnénk fölvizezni a bizottsági anyag jó részeit, és ezért, hogyha az új időbeosztás szerint dolgoznánk, akkor azt hiszem, hogy jobban járhatunk el. A mezőgazdasági, bizottság is ugyanezt tette, hiszen nekik is további konzultációra van szükségük. Így együtt dolgozhatunk ezzel a bizottsággal is, mivel nagyon fontos kérdésről van szó, azt hiszem, hogy rá kell szánnunk az időt. Azonban azt is hangsúlyoznom kell, hogy ugye mondtam, hogy Heaton Harris úrral együtt tudunk dolgozni, és valószínűleg megszületnek majd a kompromisszumos megoldások, azonban az ön frakciójától bizonyos részétől ennek a frakciónak olyan módosító javaslatok születtek, amelyek az ipar oldaláról közelítik meg a kérdést, anélkül, hogy igazából a fogyasztóvédelemre összpontosítanának, beszéljünk akár az élelmiszerbiztonságról, vagy a fogyasztónak nyújtott információról. Nyilvánvaló, hogy ennek a rendeletnek nagyon fontos kihatásai lesznek a termelőkre, gyártókra. Remélem, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumos javaslatokat lehet majd létrehozni, különösen a rendelet megvalósítását illetően, illetve a kivételeket illetően, ami az alkoholos italokat illeti, a politikai frakciók egy része ugyanolyan irányba mozdult el módosító javaslataikban, és Hitten Harris, Burkell, Tubon úr, Fortu asszony módosító javaslatai ebbe az irányba mutatnak. Nagyon remélem, hogy az egy százalékot meghaladó alkoholos italok esetében kivételt lehet majd képezni. Természetesen itt egy, egy időkeretet is meg kell határozni, például három év lehetne ez, tehát ezt alaposabban meg kell vizsgálnunk. Ami pedig a nem csomagolt italokkal kapcsolatos szabályozást illeti, illetve ezek címkézését, a betűméreteket szívesen állok rendelkezésükre, megvitathatjuk ezt a kérdést. Nekem ugye megvannak a magam javaslataim, de nyitottan állok más elképzelések elé. Ahogyan hangsúlyoztam, egy kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk, mindenki érdekeit meg kell védeni, az ipar érdekeit ugyanúgy, mint a fogyasztók érdekeit, a fogyasztóknak információt kell szolgáltatni, és mindemellett a környezetvédelmi aspektusokat is figyelembe kell venni az élelmiszerekkel kapcsolatos címkézés, illetve a tápérték megjelölés kapcsán információt kell szolgáltatni a napi ajánlott bevitelt illetően is. Elfogadom a különböző javasolt modalitásokat, például, hogy a csomag elején jelöljük ezeket a, az értékeket gramban, vagy esetleg adagokban. Aztán meg kell beszélnünk a származási ország kérdését. meg kell néznünk azt is, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg a címkén. Azt gondolom, hogy a jelentés tervezet előrelépést jelent, azonban a szavazás előtt mindenképpen javítanunk kell még ezen a javaslaton, különösen a fogyasztó érdekeit kell figyelembe venni. És meg kell nézni a javaslatokat. Rajtova asszony, Sademúza úr módosító javaslata, javaslatát, amely a tran, savakkal foglalkozik, legyen, legyenek ezek bármilyen különböző ipari vagy nem ipari jellegű savak. Egy fél órával ezelőtt került, el, hoz, került hozzám egy ö, tanulmány, amelyet a bizottság rendelt meg a A zsírsavak, a transz zsírsavakat illetően ezek a savak nagyon veszélyesek a tanulmány szerint, különösen a vér- és érrendszeri problémákat illetően, illetve a merrák kockázatát is emelik. Hogyha a javaslatot megpróbáljuk a módosító javaslatok alapján kialakítani, illetve egyszerűsíteni, figyelembe véve azokat a módosító javaslatokat, amelyek az élelmiszer ipar érdekeit szolgálják. Nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos egészségügyi kérdéseket figyelembe kell venni. Igazából nem értem, hogy hogyan is alakulnak ezek a módosító javaslatok, hogy át tudjuk-e őket vinni, vagy sem, el tudjuk-e őket fogadni, vagy sem, hiszen néha ezek egészségügyi kockázattal járnak. Mindenkinek köszönettel tartozom, a módosító javaslatért, akár egyetértek velük, akár nem. Köszönöm. Köszönöm, most megadom az raportőröknek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is úgy gondolom, hogy meg kell köszönnöm az előadónak, hogy lehetővé tett, hogy később szavazzunk. Beszél ugye kompromisszumokról, ettől még távol vagyunk, E-mailben is egyeztetünk, a későbbiekben sok munkánk van még, köszönöm, hogy adott még időt, hasznos lesz ez. Egyetértek, hogy több területen egyet fogunk tudni érteni ebben a témakörben. az a benyomásom, hogy Karos úr módosító indítványait érdekeseknek tartja. Ebben részben egyetértek, bizonyára lesz itt is kompromisszumos terület. Azt kell mondanom, hogy elismerem, nem teljesen értem a tudományos alapjait mindennek teljes mértékben, úgyhogy ezért ez nehézséget jelent számomra, hogy ezeket tisztázzam. Jobb volna, hogyha kapnék támogatást, tá- tanácsot másoktól is és várom a találkozást a saját frakciómmal, remélem, hogy itt nem lesz semmi probléma velük való egyeztetésben, ami a különböző pontokat illeti, különböző témaköröket, amelyekben megállapodhatunk, vagy ahol megvan a megegyezés lehetősége. Ugye nézzük a nagyokat először. A GDA, vagy a úgynevezett forgalmi lámpák, színek. A 100, 100 g-ra vetített értékekről is szó volt, ez is érdekes vita. Vannak olyan cégek, amelyek, vagy olyan gyártók, amelyek mind a kettőt közlik, az adagra, illetve az egyéb egységekre vetített számokat, aztán a csomagolás, vagy pedig az egyéb kérdés, hogy hova kerüljenek ezek az információk. Sok szervezet azt mondja, hogy inkább a csomag elején legyen, ne a hátsó részén. Ez is nagyon érdekes témakör. Meglátjuk, hova jutunk ezzel kapcsolatosan. És azt is meg kell beszélnünk, hogy kilózsúlban vagy kilokalóriában adjuk meg a számokat az energiaértékek esetében. És különösen meggyőző számomra az, illetve meggyőződésem, hogy kompromisszumra fogunk jutni a betűnagyság tekintetében. Sokat beszéltünk már erről, de meggyőződésem, hogy nincsen ebben politika egyáltalán. Arról van szó, hogy észszerű javaslatokat tegyünk, olyan javaslatokat, amelyeket értenek a fogyasztók is, olvasható, amely mindenképpen értelmezhető, értelmes megoldás végső soron. Bizonyára egyetértünk mindannyian, hogy a bizottsági javaslat még nem az igazi, és remélem, hogy a módosító indítványokkal ki tudjuk igazítani. Lobby tevékenység folyik mellett, hogy a bizottság javaslata életben maradjon, például az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet, más fogyasztói szervezetekkel is egyeztettünk a különböző tagállamokban. Kérdés, hogy ők ővelük egyeztettek-e elvben a témában elnézést, ez az, biztos az anyám. Biztos meg akarja kérdezni, hogy mit ebédeltem, de lehet, hogy egy kicsit többször kellene kérdeznie. bizonyára olyan kompromisszumra jutunk, amely mindenki számára kivitelezhető az olvashatósággal kapcsolatosan, a betűnagysággal kapcsolatosan, ami az nemzeti megoldásokat illeti, a tápérték adatokat. Ebben valószínűleg egyetértünk, vagyis hogy a parlamentnek e tekintetben beleszólást kell adni, vagyis hogy módosíthassuk ezeket a adatokat, illetve ezeket a megközelítéseket. Meggyőződésem, hogy együtt tudunk majd dolgozni, de úgy vélem, hogy azért ehhez időre van szükség. Ugyanabban a hotelben szállunk meg Strasbourgban, úgyhogy lehet, hogy majd ott is alkalom lesz arra, hogy egyeztessünk egy kicsit munkaidőn kívül. Okay, speaking on diets, I think it was Amúgy is diétával kapcsolatban talán Churchill mondta, hogy olyan sok szót evett már, hogy igen, kiegyensúlyozott lehetett a következő hozzászólónk Csibi úr, de szeretném figyelmeztetni, hogy 10 perc alatt be kell fejeznünk. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Gratulálok az előadónak, jó irányba megyünk. Táplálkozás címkézés. A hat táplálékanyag, amelyet a bizottság először is javasol, javasolt, az információ jobban kapcsolatos jogosultság az érdekelt felekkel való tárgyalást követően úgy gondolom, hogy kötelező szabályokat kell, szabályokat kell még a jogszabály hatályba lépése előtt javasolni. Erre én már módosított és előterjesztettem, és láttam több olyan javaslatot, hogy hogyan lehetne a jogosultsági váltságot, válságot kvázi megoldani. Nagyon sokat tárgyaltam különböző érdekelt féllel, és úgy gondolom, hogy ha koherens, egyszerűsített és közös jogszabályt akarunk az Európai Unióban, akkor nem szabad a nemzeti rendelkezéseket megengedni. Alkoholos italok visszavonom, erre vonatkozó módosító javaslatomat. Először öt évet szerettem volna javasolni, de aztán meg, úgy gondoltam, hogy megtámogatom az előadót a három évével eredet országa. Nos, úgy gondolom, hogy a származásája vagy eredetországa specifikálni kell annak érdekében, hogy ne vezethessék félre a, a fogyasztót. Az előadó módosításai úgy gondolom, hogy néha irreleváns az, hogyha meg kell mondani a jellemző összetevőket a termékanyagával kapcsolatban. Éppen elég, hogyha az élelmiszer származási országát megadjuk, és az már ö, az élelmiszerek több mint 50%-át eredeti lényeges elemeként jelöli. Swapura követő, következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Káres úr már megszólaltatott, sajnos nincs itt. Engem kért arra, hogy ne csak, hogy Christopher Harris barátunkat támogassa meg, mert nagyon hiányozna, hogyha elmenne, de bányol asszonynal is öt pontot közöljek. Egy. Kárasz úr barátunk nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy szabályozzuk az írás méretét, és olvasható legyen ez a felirat, de mint mondjuk ez nem, a, nem csak a méretől függően olvasható, de ez nyilvánvalóan kompromisszumra szeretne jutni kollégánk. A második dolog, mi a helyzet, hogyha a nemzeti elemeknek nyitva hagyjuk az utat, amely nem egyértelmű a gyártó megazonosítása. Egy egységes európai jelölésre van szüksége, ahogy itt Harris korega is mondta. A származás megjelölés Gálió asszony már érintette. Karasz úr ezzel kapcsolatban szkeptikus, mert a primérelemek meghatározása, tehát az összes meghatározása, ha ez kötelező, akkor groteszk helyzetek alakulhatnak ki, mert nem lehet minden elemet szükségszerűen ugyanabból az országból, adott esetben Ausztriából hozni, úgyhogy erre vonatkozóan is jó kompromisszumot remélünk. Köszönöm. Köszönöm. Sálda Móze asszony. Köszönöm szépen. Tényleg öröm ezt megtapasztolni, hogy Krisszel és Ethan Harris kollégámmal milyen messze menően egyetértünk, olyan ritkán van, sőt inkább kivételes ez. De mégis azért nem fogunk minden további nélkül megállapodni a módosításokban. Még munka van előttünk, van egy megjegyzésem. Kimondottan fontos az, hogy ha döntünk arról, hogy az egyik vagy a másik irányba menjünk el, hogy előre vagy hátra rakjuk az információt, Nos, ez tulajdonképpen ízlés dolga. hogy mit tartunk a legfontosabbnak e tekintetben a fogyasztónak. Ami azonban mindenképpen fontos, az a fogyasztó ö, egészsége, különösen a transzsírsavaknál. Tudni kell, hogy van-e például fehérje az anyagban. Vannak olyan emberek, akik betegek, és nekik tudni kell, hogy fehérje tartalmú-e a, az élelmiszer vagy sem. Ezek például az élelmiszer, a fogyasztó egészsége szempontjából fontos élelmiszeradatok, és ezeket be kell ö, venni, minden más, pedig hát abból a szempontból kell, hogy eldöntsük, hogy mi jó a fogyasztónak. Köszönöm. Az utolsó pedig a bizottság képviselője, de szeretnék én is egy megjegyzést mondani. Akkor, amikor a táplálkozás információval kapcsolatban elkezdtem foglalkozni, én magam nem láttam ezeket a feliratokat, annyira kicsik voltak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon figyeltem a véleménycserét, vizsgáltuk, megvizsgáltuk a szöveget, a módosítókat, meghallgattuk az első ülésen a, a gondolatokat, és elmondtuk azt is, hogy egyet értünk ezzel a tervezettel. Nagyon konstruktív ez a törvénytervezet, és egyetértünk Vernyó asszony véleményével, hogy módosításokra van szükség. de vannak olyan módosítók, amely a fogyasztó érdekének ellent mondanak. A bizottság hajlandó arra, hogy a módosító, módosításokat megvizsgálja, azokat, amelyek az ágaz, jobban figyelnek az ágazat érdekére, bár senki ne gondoljon arra, hogy a javaslatnak az a szándéka, hogy alapvetően nem a fogyasztóknak biztosított információt kívánná javítani. Melyek azok a módosító indítványok, amelyek a bizottság célját tulajdonképpen eltüntetik? Van néhány ilyen, és hogyha ezeket elfogadnánk, akkor óriási fenntartásaink lennének ezekkel kapcsolatban. El nem tudnánk elfogadni őket de gratulálunk, hogy úgy döntöttek, hogy elhalasztják a szavazást. Ezzel megkönnyítik a kompromisszumokat, és hamarabb le tudjuk zárni a dossziét. Mint tudják, továbbra is rendelkezésükre állunk, ha szükséges bármit tisztázni. Szeretnék még röviden az alkoholos italokra kitérni szóba hozták ezt, megállapítható, hogy az alkoholtartalmú italok esetében ugyanazon bánásmódot kívánjuk biztosítani. Kivétel csak az lehet, ami minden termékre volt ott, az alkopops italok vagy termékekre. E termékek tehát nem ugyanúgy, mint más eh, szesz, eh, tehát égetett szesz és bor nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Nem szabad az adatok, az, tehát fontos azt is megvizsgálni, hogy vannak olyan italok, amelyeket élelmiszerrel vagy más italokkal kevernek, és így alkoholtartalmúak lesznek, azok ezeket is jelölni kell, és ezeket ugye alapvetően fiatalok fogyasztják. Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a tájékoztatási kötelezettség az allergiákra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség is bekerüljön a tervezetbe. Ugye vannak olyan alternatívák, amelyekkel a forgalmazók, a vállalatok szükségtelen ráfordításait elkerülhetjük, ezeket is meg kellene vizsgálnunk. Származási ország megállapítható az, hogy számos módosító indítvány hangzott el ezzel kapcsolatban, és a bizottság javaslatát ezek teljesen félre söprik. Meg, tönkre teszik, és ezzel ellen fenntartást jelentünk be, és szeretnénk olyan megoldást találni, ami rugalmasságot ad ahhoz, hogy ezeket a, az ipar számára biztosított lehetőségekkel a fogyasztók számára biztosított információ is felkerülhessen ebbe. Köszönöm. Végül pedig Vernyó asszonynak adom meg a szót. Eh écoutez, je pense que le temps était nécessaire. Alors je, je rassure. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy valóban szükség volt ennyi időre. Szeretném Schwab urat megnyugtatni, hogy Karasz úr számára Karasz úr benyújtott módosító javaslatokat, ezek azonban elégedettségre adnak okot, tehát nem, nem összességében ellenzem őket, hanem azt hiszem, hogy a részleteket mindenképpen meg kell vitatni, azokat, amelyekre Heaton Harris úr is utalt, így az alkoholos italokat is meg kell vitatni, ugyanígy a bizottság véleménye is további gondolkodásra ad okot. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy mit teszünk egy csomag egy címke elejére, mi az, amit a csomagolás hátulján tüntetünk föl, mit teszünk az allergiásokkal, a, hogyan védjük őket, mi van a csomagolt termékekkel, a nem előre csomagolt termékekkel. Nagyon fontos, hogy információt szolgáltassunk a fogyasztók számára, ha nem is táblázatokról és hosszas leírásokról van szó. Tehát itt a, az információ mértékéről még vitázhatunk, a lényeg azonban, hogy próbáljuk meg egyszerűsíteni a dolgokat. Ami a teljes körű harmonizációt illeti az egész Európai Unióban, nem egy millió év múlva jutunk el idáig. Mindemellett azt hiszem, hogy beszélnünk kellene a logókról, a színez, színekről, a színkódokról, olyan színkódokról, amelyek érthetőek, amelyek feltűnőek, olvashatóak, hiszen nem azt szeretnénk, hogyha csak a vonalkód alapján lehet információhoz jutni. Képzeljünk el egy 70 éves öreg nénikét, aki alig jut el a szupermarketbe, és meg kell kérnie valakit, hogy olvassál neki a vonalkódot, mert különben nem tudja meg, hogy mit tartalmaz az az adott élelmiszer. Hiszen ez azért elég dühítő lenne. Azt hiszem, hogy az élelmiszer szektor az igazi bíró ebben a kérdésben, és hogyha ők a bírók és ők a döntéshozók, akkor mi történik a fogyasztókkal? Nekünk a fogyasztók érdekeit kell megvédenünk, és információt kell szolgáltatnunk számukra, hiszen azt kérjük tőlük, hogy felelősség teljesen vigyázzanak egészségükre. Elnök, holnap ugyanitt folytatjuk majd és holnap reggel Vasziliu biztossal kezdjük az ülésünket. Mindenkit arra kérek, hogy jöjjön majd el. Köszönöm.